Uh, good evening, Chairman. It's very good. Jó estét kívánok, elnök úr. Örülök, hogy láthatom. Ügymondi kérdésem lenne, meg tudnák eh, győzni a hatóságot, hogy eh, eh, tekerek le a fűtést, túlságosan sok a meleg levegő, ami úgyis jön majd a szánkból is, de a fűtést le kellene tekerni, mert sokba kerül. Elnök, köszönöm. Az első napi rendi ponttal kész vagyunk. A második, ugye az észak-koreai delegációt láttam vendégül az irodámban. <laughs> And that is the reason why I'm a little bit late. Ezért késtem egy kicsit, de tájékoztatom önöket, hogy nagyon érdekes vita volt. Föltettem a kérdést nekik, hogy az irániak léptek, önök mit fognak tenni lehet, hogy önöknek is idő lenne, ideje lenne, hogy lépjenek. Úgyhogy eh, azt hiszem, hogy a nukleáris programjukkal kapcsolatban is lehetne most már mozgolódni kicsit. Érveknek van immár helye. Az ülés elején szeretnék gratulálni ennek szemében Esten eh, eh, asszonynak és munkatársainak a sikerhez, amelyet elértek. Ugyan sokszor azt mondják, hogy az Európai Uniónak nincsen külügyi hatása, befolyása, de hát látnunk kell, hogy az Európai Unió megfelelő előkészítés esetén bizony a dolgokat pozitív irányba tudja előmozdítani. My colleague Mr. Tannock got in before I... Tannock úr, megszólalt mielőtt bekapcsoltam a mikrofonon, de úgy gondolom, hogy teljesen igaza van ennek úr. Úgy gondolom, hogy azzal a sajtóhírral, amely eh, amelyet Esten asszony körülvett az utóbbi időben, eh, valóban el kell ismerni a teljesítményét, elnök. Eh, a megállapodás egyre csak hat hónapra szól, Ugye a plutonium reaktorról van szó, a dúsítási programról, ennek veszélyeiről. Most van fél évünk arra, hogy ezzel kapcsolatban tovább dolgozzunk. Ez előrelépésnek tekinthető, és reméljük, hogy holnap ebéd után, az ülés előtt a kibővített bíróval, Elga az ő jelenlétében tudunk még egyeztetni megpróbálunk hónap estig valakit előkeríteni, aki tud bennünket tájékoztatni, hogyha ebbe önök is beleegyeznek. Köszönöm szépen. We have, uh, have to inform you that... Tájékoztatnom kell önöket, hogy Angola elnöke kénytelen volt törölni a látogatását. Napirendből kiúszhatjuk, nem őt, nem az ülést. And, uh, and, and said we will have... Helyette Durand asszony jelentésére kerül sor a Myanmari Task Force eh, tevékenységéről, illetve csak asszony jelentése eh, a tajikisztáni misszióról, ha önök ezt a javaslatot elfogadják. Nos, napirendek hagyása ha nincs probléma velük, akkor rátérhetünk az albániai ö, témára. Vujanics úr, a jelentéstevő, megadom a szót. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Önök láthatták, hogy az elasorulást kinyomtattuk, kiosztottuk, a módosítókat benyújtották, kompromisszumos módosítókat elkészítettük és benyújtottuk, és szeretném köszönetemet kifejezni az elnökjelentéstevőknek, illetve mindazoknak, akik módosítókat nyújtottak be, hogy az állásfoglalás még jobb legyen, még érthetőbb legyen Szeretnék külön köszönetet mondani Doris Pakasszonynak, Libor és Kukán képviselőknek, akik nagyon sokat segítettek a javaslataikkal. Külön köszönet jár eh, a bizottság titkárságának és az ott dolgozóknak, illetve a bizottsági javaslatokért a bizottságnak. Különösen köszönetet mondok a eh, frakcióm munkatársainak, akik nagyon sok energiát fektettek be ennek az állásfoglalásnak az elkészítésébe. Az állásfoglalás néhány javaslatot is tartalmaz a nem kormányzati szervek részéről. Ezekért is köszönet jár benyújtóknak, ugyanígy a eh, saját személyes eh, megfigyeléseim is helyet kaptak Eh, az albán hatóságokkal folytatott egyeztetéseim kapcsán ugye sok mindent megtudtam. Politikusokkal, újságírókkal találkoztam, nem kormányzati szervekkel eh, Albániában és albán polgárokkal. Eznek tapasztalatát eh, ideértve jó néhány személyes találkozót is, magánjellegű találkozót is próbáltam az anyagba bedolgozni mindenképpen bátorítanám a szakbizottságot és a frakciókat arra, hogy fogadják el a javaslatokat, azt a javaslatot, hogy az állásfoglalást szavazzuk meg a decemberi plenáris alkalmával. Fontos az ország számára, de nem csak az ország, hanem a parlament számára is. Úgy gondolom, hogy a parlamentnek eh, döntést kell hozni a tanácsi ülést megelőzően, függetlenül attól, hogy a tanács hogy dönt. A parlamentnek mindenképpen saját független álláspontra kellene addig helyezkednie. Emiatt szeretném, leginkább azt szeretném látni, és azt javaslom, hogy a szavazás a szakbizottság berkein belül hónap kerüljön megtartásra, ha lehetséges, hogyha nem, akkor december 5-én kerítsünk erre sort, hogy eh, ezt követően a jelentés a plenáris elé kerülhessen december 9-én Strasbourgban. Mindkét eh, megoldás jó. A lényeg az, hogy eh, döntsünk még decemberben. Természetesen teljesen mindegy, hogy mennyire bonyolult egy ilyen anyag, mennyire összetett, minden nem fér bele. Összességében úgy gondolom, hogy két célja van ennek az anyagnak. Egyrészt segítsünk az országnak azzal, hogy támogatjuk a bizottság előrehaladási jelentését, másrészt tegyük lehetővé, hogy a bizottság jelölt, jelölti státuszt kínáljon Albániának. Ezen kívül azonban fontos, hogy a régió stabilitásához hozzájáruljunk, megerősítsük az unió jelenlétét és politikai eh, befolyását, úgymond. Eh, fontos, hogy az elért eredményeket a felek eh, tartsák tiszteletben, és így haladjunk tovább az EU csatlakozáshoz vezető úton nem vonható a kétségbe az ország eredményei, e, a politikai érettség elért egy szintet, egy-két hét előtt ez látható is volt, amikor a kormány e, elutas, visszautasította azt, hogy e, amit az USA egyébként kért volna, hogy kémiai fegyvereket Albániában semmisítsenek meg. A kormány meghallgatta a nép, a polgárok véleményét, az Európai Unió véleményét, és ennek megfelelő döntést hozott. Ez egészen új gyakorlat, új helyzet az ország életében. Természetesen további problémákat is meg kell oldani, de nem szabad elfelejtenünk azt, hogy nagyon sok probléma megoldása került mindeddig. A jelöltség egy lépés csak a csatlakozási folyamatban, önmagában nem cél semmiféleképpen. Ez a lépés fontos, hiszen az országot sokkal szorosabb felügyelet alá helyezi tulajdonképpen. A belátható éven belül mm, ugye elkezdődik a tárgyalási folyamat, és ennek keretein belül a reformok irányát, ütemét lehet befolyásolni és ellenőrizni azt, hogy az Orbán kormány ezen ígéreteit betartja -e, vagy nem. A további és gyorsabb reform folyamatok illetve az országnak a szomszédaival fenntartó kapcsolatai ugyancsak kulcsfontosságúak. Itt számos megállapodás született már Európa különböző politikai tényezői között vannak problémák persze, amelyeket meg kell oldanunk, elsősorban szükség van arra, hogy magasabb szintű politikai és társadalmi párbeszéd alakuljon ki az országban. Törekszenek erre, az eredmény azonban nem egészen felel meg annak, amit vártunk. Problémát jelent a korrupció elleni küzdelem, amely eléggé <clears throat> elterjedt Albániában, de mint tudjuk, nem csak ott. E, a szervezett bűnözés elleni küzdelem ugyancsak nagy feladat. A kábítószerek előállítása és forgalmazása elleni küzdelem, e, a bosszú, vérbosszú e, kultúrájának megszüntetése, mint célkitűzés, és még sokat felsorolhatnánk. Úgy gondoljuk, hogy a mi segítségünkkel az albánok képesek lesznek mindezeket a problémákat megoldani, és fontos arra törekednünk, hogy Albánia egy olyan ország legyen, ahol jó élni. Nem az a cél, hogy az Európai Unióba belépjen Albánia, hanem az, hogy Albániában jó legyen élni. Ebbe többek között beletartozik az Európai Unióba való belépés és taggá válás. Köszönöm. Thank you very much, Köszönöm szépen, elnök úr. Először hogy gratuláljak Vuljanics csúrnak, A jelentés tervezetéhez nagyon alapos, jó irányba mutat. Hogy említsem meg, hogy Doris Pak asszony nevében beszélek, aki a néppárt árnyék előadója, és ma nem tud itt lenni velünk. Albánia nagyon fontos történelmi pillanathoz érkezett, és az Európai Parlamentnek a megfelelő és igazságos üzenetet kell küldenie, egységes és egyértelműnek kell lennie az üzenetnek. Nem lehet kétértelmű. Amikor legutóbb Tiranában jártunk, akkor egyetértettünk a frakciók között, hogy támogatjuk Albániát abban, hogy tovább folytassa az integráció folyamatát. Az árnyékelőadók megegyeztek egy hasonló konstruktív megközelítésben, és ennek szellemében módosítókat nyújtottak be. Pak asszony megfelelőnek tartja az árnyék előadók ülésének eredményeit, különösen figyelembe véve azt, hogy az Európai Bizottság országjelentésének ajánlásaival összehangolhatóak. Ezért a tanácsot felszólítjuk, hogy ismerje el, hogy Albánia nagy lépéseket tett előre, és azonnal ismerje el Albániát, mint tagjelölt országot. Ugyanakkor azonban az elért eredményeket konszolidálni kell a reformok végrehajtását erősíteni kell, a pártok közötti együttműködést fokozni kell, hiszen ez kulcsa az előrehaladásnak, és csak ez teremtheti meg azt a politikai hangulatot, amelyben a szükséges reformokat végre lehet hajtani. Ezért aztán most, hogy az új jogalkotási periódusban megütköznek a pártok Albániában, ez aggasztó. Ezért aztán minden politikai pártnak és politikában résztvevőnek meg kell egyezménye egymással. Ezen kívül a korrupció, szervezetbűnözés, emberkereskedelem, diszkrimináció elleni harc, valamint a fő intézmények integritásának és függetlenségének biztosítása elengedhetetlen. Albániának konkrét lépéseket kell tennie ezen a területén, ha folytatni szeretné az EU-s integrációs folyamatot, és Doris Pak azt kéri a ö, szakbizottságunktól, hogy támogassuk ezt az üzenetet. Még egyszer nagyon köszönjük Vujanics úrnak a jó jelentését. Ami az AFED-ben végrehajtandó szavazást illeti, Doris Pak támogatja, és én is azt az elképzelést, hogy már decemberben plenárisra kerüljön ez a téma. Amikor az AFED-ben szavazunk, nem tudom, hogy december 5-én lehetséges-e, úgy tudom, hogy igen, akkor támogatnánk. De ami nagyon fontos, az az, hogy a plenárison már decemberben szavazunk. Köszönöm, elnök úr. Elnök mikrofon nélkül. Raucsek úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is gratulálni szeretnék Nikola Vujjanicsnak ehhez a nagyon jó jelentéshez. Valóban konszenzusra van szükség itt az AFED-ben is, és a parlamentben is, és azt hiszem minden frakció egyetért ez ügyben, és a kompromisszumok is ezt mutatják, ami Albániát illeti. Ahhoz, hogy a reformok sikeresek lehessenek a jövőben is, együtt kell működni a két fő politikai pártnak, és minden pártnak tovább kell vinni azokat a reformokat, amelyeket az előző elnök már megkezdett, és a belügyi reformokat folytatni kell. Én és frakcióm úgy gondoljuk, hogy a jelölt státuszt azonnal meg kellene adni Albániának, mert hatalmas lépéseket tett előre az ország a jogalkotás területén, és a parlamenti választások a nemzetközi normáknak megfelelően zajlottak, a hatalom átadás minden probléma nélkül zajlott le, úgyhogy itt az ideje, hogy az EU is teljesítse azt, amit megígért, hogy a csatlakozási folyamat szava hihető maradjon, és az albán nép is tovább támogassa ezt a folyamatot. Igen, nagyon sok megoldandó kérdés van még, ez kétségtelen, ez benne van a jelentésben is, de ami nagyon fontos, az az, hogy megkapja végre Albánia a tagjelölt státuszt, és majd utána a következő hónapokban, években a reformok lezajlanak, és nem csak papíron, hanem a gyakorlatban is. Ami a parlamenti szavazást illeti, nagyon fontos, hogy a decemberi plenárisra kerüljön ez. Az, hogy az AFED-ben most, vagy december 5-én szavazunk, azt rábíznánk a titkárságra, amikor önök készen állnak mi is. De nagyon fontos a decemberi plenáris. Köszönöm. Elnök. Mikrofon nélkül. Köszönöm szépen. Nos, egy elegáns hölgyet látnak, Isztambulba utaztam egy konferenciára, és felhívott engem interneten, és sokkal okosabb, mint én. Nos, köszönöm szépen. Nagyon sok mindent elmondtak már a kollégák. De óvatosan optimisták lehetünk Albániát illetően. Ugyanakkor azonban azt hiszem, hogy mind az EU, mind az Albán elvárások összeegyeztetése nagyon fontos, nagyon sok állampolgárunk aggódik, és azt gondolja, hogy Albánia nem áll készen. Nyilván ez nem is vitás, meg nagyon sok aggasztó kérdés maradt. Korrupció, szervezetbűnözés, diszkrimináció és a média szabadság, illetve a jogállamiság. De Albániát illetően a következő lépéseket az elkövetett lépéseket vagy egyetlen párt tudta magáénak, vagy ezt hirdette, és nem szeretnénk, hogyha az albán társadalom továbbra is polarizálódna. Így aztán nagyon fontos az, hogy egyértelművé tegyük, hogy mit is teszünk itt, hogy azt akarjuk, hogy Albánia folytassa a pozitív reformokat, és tagjelölti státuszt kapjon. Nagyon sok még a tennivelójuk, de az EU szívesen segít, és látja el tanácsokkal Albániát. És ez egy hosszú és problémás út lesz, de azért támogatjuk. Köszönöm, elnök, mikrofon nélkül. Cornelissen asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek a legtöbb elhangzatok, a sőt minden. Ez eddig a legpozitívabb jelentés Albániát illetően, amit ez a parlament elfogad. Végre hatalomátadás történt Albániában. A 12 pontos házi feladatát Albánia elvégezte, úgyhogy dicsérhetjük az országot de azért ne vigyük túlzásba. A hatalom átadása erőszak és éjségsztrájk nélkül nagyon nagy lépés Albánia számára. De azért ez kellene, hogy legyen a bevett dolog, és azt, hogy túl dicsérjük Albániát, az se helyes. Azért ne felejtsük el, hogy mi történt a közelt múltban, és hogy legyünk óvatosak, mi történhet még, hiszen én is azt szeretném, hogyha Albánia azt mutathatná, hogy következetesen pozitív együttműködik, pozitívan együttműködik velünk. Kiegyensúlyozott kompromisszumaink vannak, dicsérik Albániát, másrészt viszont pozitívan kritikát gyakorolnak, és ajánlásokat tartalmaznak a jövőre nézve. Úgyhogy szerintem jó jelentést fogunk elfogadni, és remélem, hogy decemberben megszavazzuk a plenárison. Én szeretnék benyújtani egy szóbeli módosítót, nevezetesen a vérbosszú kérdésével a határidő után foglalkoztunk csak, és nagyon remélem, hogy a frakciók figyelembe veszik ezt a témát. A vérbosszú az még mindig bevett szokás Albániában, legalább ezer család érintett, az ehhezzel kapcsolatos halálesetek, gyilkosságok száma nőtt az elmúlt években. 150 hivatalosan feljegyzett eset történt, és ez csak a hivatalos, nagyon sok családban a fiú gyermekek egész egyszerűen nem hagyhatják el a házat a bosszú fenyegetése miatt. Van erre egy vonatkozó törvény, amely tiltja a vérbosszút, de mégsem történik semmi. Úgyhogy én kiküldtem mindenkinek a szóbeli módosítómat, a néppárt és a szocialisták támogatni fogják, remélem a többiek is. És igen, ezt szeretném megszavaztatni az afetben. Köszönöm. Uh, thank you, Mr. Elnök úr, köszönöm szépen, elnök úr. Az ECR nevében is szeretnék gratulálni Vuljanics úrnak, kiegyensúlyozott a jelentés, az elmúlt időszakban voltak bizony gondok. Al Albániában különböző klánok között polarizáció történt, aztán erőszak hullámok is kitörtek két évvel ezelőtt, tehát azóta sok pozitív felemény is történt, békésen átadták a hatalmat az új kormánynak, láthattuk már több tagállam, és ez egy hosszú folyamat, tehát gratulálni kell Albániának. Örülök annak is, hogy a vallásos kisebbségek, tehát a keresztényekkel szemben komoly toleranciát mutatnak. Albániában, Albánia több vallású ország, a Balkán területén eléggé egyedülálló, hogy ilyen összetételű a, a vallás. Nos, hogyha, hogyha, hogyha Albánia csatlakozik az EU-hoz, akkor ugye egyrészt úgy kell történni a dolognak, ahol erről az ENSZ szavazott, másrészt pedig ugye ne felejtjük el, hogy komoly szekuláris tradíciókra nézhet vissza, vagy tekint vissza Albánia. Szerintem az előző kormány hibáiból tanult Albánia, nem szabad a szomszédokat bántani, megsérteni, sajnos más országokkal, Macedóniával történt hasonló. Nos, erre is történik utalás a jelentésben. Sajnálok, hogy a szerencsejátékra vonatkozó ö, módosítomat, illetve szövegjavaslatomat nem fogadta el a jelentéstevő. Nos, ezzel foglalkozott a kormány. A szerencsejátékokkal kapcsolatos, a szerencsejáték lehet ö, adóbevétel is, illetve a szerencsejátékos soknak is meg kell adni a szórakozási lehetőséget. Én magam ugyan nem vagyok szerencsejátékos, de miért ne lehetne valakinek ez a hobbja? Jó lenne, hogyha ö, még a decemberi plenáris előtt ezt meg véglegesíteni tudnánk. Köszönöm. Az elnök mikrofon nélkül adja meg a szót. Köszönöm. Szeretnék gratulálni személyesen is Vuljanics úrnak. Az, hogy csatlakozott a frakciónkhoz, nagyon jót tett a frakciónak, illetve a parlamentnek is. Évekig hiányoltuk azt, hogy nincsen proaktív jelentéstevőnk Albániáról. Albániáról nem készülhet jó jelentés, amíg mi is aktívan nem vállalunk ebben szerepet. Ugyan csak nagyon későn érkezett hozzánk Huljani Csurta, végül ez megtörtént, és ez bizony mobilizálta az erőfeszítéseket az Albán ügyben. Szeretném kihangsúlyozni azt, hogy mennyire jó az a regionális stabilitás szempontjából, hogy Albániában pozitív fejlemények történtek. Mindent el kell érni, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a, a földközi tenger partján egy erőteljes regattánk legyen, és nem csak az Adriai tenger partján kell ezt megtenni, hanem Macedónia esetében is jó lenne, hogyha Skopje végre felébredne, és remélem ez olyan jelentés lesz, amit elismernek, és amit komolyan vesznek, amire reagálnak. Köszönöm. Ja, Herr Vorsitzender, ich bedanke mich für diesen Elnök úr, Köszönöm szépen ezt a kitűnő jelentést. Köszönöm Vujjanics kollégának. Két dolgot hagyja emeljek ki. Az egyik dolog egy valami, amit nem értettem. Mi a köze az Albán jelentésnek Skopjéhoz? Egy, nem értem az összefüggést. Macedóniában is nagy lépéseket, előrelépéseket láttam, láttunk, de majd foglalkozunk azokkal, amikor Macedóniáról szól a jelentés, csak hogy ma nem szerepel a napirenden Macedónia, úgyhogy Kacsin kolléga nem értem, amit mondott. A második dolog, a zöldeket illetően. Azt mondják, a kormányváltás mennyire fontos. Igen, de 2013-as országjelentésről van szó, és mivel nyáron írta meg a bizottság, ezért 2012-es évre vonatkozik maga tartalom. Így, így aztán az albán fejleményeket illetően, amiket így dicsérnek, ezeket 2012-ben, vagyis a kormányváltás előtt érték el. Úgyhogy ne keltsük már azt a benyomást, mintha attól függnének a pozitív rábólintásaink, hogy egy országban kormányváltás történik-e. Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni, nagy előrelépésekről szól a jelentés 2012-ben, tehát a régi kormány hajtott ezeket végre. Ezen kívül én azért azt üdvözlöm, hogy a kormányváltás rendben folyt le. Köszönöm szépen! Ich will mich nicht beteiligen an der Nem akarok beleszólni abba, hogy ki a legszebb tükröm-tükröm, de azért hagyd mondjam meg, hogy egy kormányváltással nem lesz minden automatikusan mesevilág, úgyhogy amit valakinek, amit itt meg kell érteni, és ezért nagyon hálás vagyok, hogy a német és a holland kollégák is hozzászóltak, ami nagyon fontos, hogy otthon az országaink megértsék, most már elértük azt az időpontot, amikor igen, Albánia megérdemli azt, hogy tagjelölt ország legyen. Ha megint egy lépést hát, hátralépünk, mint ahogy tettük ezt Szerbiával kapcsolatban, akkor ugyanaz történik, hogy elvesztjük az albán nép bizalmát is és azt már ugye látjuk, hogy ez hova vezet. Úgyhogy meg vagyok róla győződve. Mindent meg kell tennünk, Poszelt otthon is. Talán még össze is foghatnánk Poszelt bár ehhez hozzá kell szoknom, ez egy furcsa ötlet, de talán azért működhet. Köszönöm. Herzlichen Dank, ez wäre schön. Köszönöm szépen. Jó lenne, hogyha szociáldemokraták is mindig olyan tisztán gondolkoznának, mint ahogy ezt előadta most kolléga. Igen, erre szükségünk van, igen. Fleckenstein úr, ön nagyon jól tudja, hogy mire gondolok. Úgyhogy csak fölhívtam a figyelmét arra, hogy észreveszem ám, hogy miről van itt szó. Köszönöm szépen. Kodiszen asszony távozik körünkből, de azért, mert hogy mondjam el, hogy támogatom a, jelen, a módosítóját. Néhány évvel ezelőtt megkérdeztem Füle biztos úrtól, hogy hogyan vélekedik azon gyermekek sorsáról, akik a vérbosszú áldozatává válnak. Hát fontosnak tartottam, hogy bekerüljön ez a probléma a jelentésbe, illetve hát a bizottságnak is foglalkoznia kelljen ezzel. Örülök annak, hogy Vujanics úr ezt a jelentést megírta, és belekerült ez a probléma is az albán hatóságoknak a különböző civil szervezetekkel együtt kell működni, hogy ezt a problémát megoldják. Sokszor a gyerekeket érinti legsúlyosabban ez a probléma. Az oktatás hiánya komoly gond. Mindenképpen foglalkozni kell ezzel, hogy Albánia csatlakozni akar. Van a komisszión? A bizottságtól? Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány szóval hadd szóljak erről a témáról. A bizottság szeretne köszönetet mondani Bogyanics úrnak. Nagyon jó és kiegyensúlyozott jelentést írt, amely egyértelműen elismeri, hogy Albánia milyen eredményeket ért el, ért el Európai Unióhoz való csatlakozás kérésében. Nos, a, a jelöltséggel kapcsolatos kérést tudomásul vettük, és a bizottság ezzel kapcsolatban figyelembe veszi az összes pozitív elmozdulást. Szeptember-november időszakban egyértelmű volt az, hogy a kormány elkötelezte magát a jogállamiság iránt, Füle biztos úr és Ráma miniszterelnök úr egy nagyon komoly párbeszédet kezdtek el az EU-s integráció kérdéséről. Múlt héten láthattuk azt, hogy három albán miniszter járt itt, akik nagyon el vannak kötelezve, és ismertették velünk, hogy milyen a jövőképük Albánia jövőjéről, vagy Albániáról. Néhány nappal ezelőtt egy korrupció ellenes magas szintű konferenciára került sor, és rövidesen ennek a következményeit is véglegesít, véglegesítik, ami az igazságszolgáltatást, illetve a korrupció felgöngyölítésre illeti. Ezzel kapcsolatban számos új fejlemény van, nyomozással kapcsolatban, illetve a rendőrség, az oktatás, a a helyi önkormányzat, az adóhatóság, illetve a vámhatóságra is kiterjed ez a fajta reform. Nos, a szervezett bűnözést illetően az albán hatóságok megkettőzték erőfeszítéseiket, és az EU, EU-hoz való csatlakozása kapcsolatos reformok területén ez komoly eredmény. Az elmúlt három hónap során Albánia egyértelműen megerősítette a béli elkötelezettségét, hogy jelölt státusz kapjon. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Néhány megjegyzés azzal kapcsolatban, amit a kollégáink elmondtak. Egyetlen mondatomban sem fogalmaztam meg olyasmit, hogy a változásokra, a kormányváltásra kerül sor, sehol nem így történnek a dolgok, Albániában sem. Ami engem igazán foglalkoztat a kormány és az ellenzék kapcsolatában az az, hogy nincs párbeszéd közöttük. pedig ezt a párbeszédet létre kell hozni, meg kell alapozni, másképpen nem fog soha elkezdődni. Fölmerült a szobrimódosító ügye, a vérbosszú útrával kapcsolatban. Mindannyian ismerik ezt a problémát. Azért nem említettem ezt különösképpen, mert nem akartam túl sok ügyet egy jelentésbe beletuszkolni. Úgy gondoltam, olyan ügy ez, amelyet későbbi dokumentumokban tudunk majd taglalni. Egyetértek természetesen azzal, hogy ez a szóbeli módosító megvitatható, fontos, megléphetünk bármit, amit az eljárásrend megenged. Örülök, hogy a vallásos toleranciát megemlítették kollégáim. Én valójában ezt el sem hittem, amikor oda utaztam és valóban megdöbbentő, hogy mennyire működik, mind az ellenzék, mind a kormány megerősítette, hogy igen, ez így van, nem foglalkozzunk a vallással, magánügy az, az emberek magánügye, és ez kiváló dolog. Ilyet eh, nem láttam még egyetlen balkáni országban sem, ideértve Horvátországot is. Ami a szerencséjáték, szerencséjátékot és a szervező bűnözést illeti, eh, itt beminuszoltam ezt a módosítót, mert eh, ez a szövegrész csak részlegesen volt eredményes, mert az illegális fogadást elvel megszüntették, de senkit nem tudtak letartóztatni, sem szervezőket, sem háttér mafiózókat. Valószínűleg a rendőrség részéről a, a, a, valaki kiszivároztatta a, a razi a hírét. Lehet, hogy jó próbálkozás, jó kísérlet volt ez, de nem volt siker semmiképpen, úgyhogy bele se vettem az állásolásba. Amennyire én a vitából látom, valamennyi frakció képviselő egyetért abban, hogy decemberben szavaznunk kellene erről az anyagról, én nem mondom azt, hogy hónap föltétlen meg kell szavazni. Ha hónap nem sikerül ez, akkor nekem december eleje is jó. Teljesen mindegy. Köszönöm szépen. Hát, Köszönöm szépen. A frakciók azt mondják, hogy nem tudnak holnap szavazni, úgyhogy ezért bejelentem, hogy december 5-én szavazunk és akkor még mindig a lehetőség arra, hogy a plenárisra decemberben kerüljön a jelentés. Egyetértenek? Jó, akkor ezt eldöntöttük. Következő napi rendi pont. Nagyon fontos. Nevezetesen a Szerbiáról szóló eredményjelentés. Kacsin úr. Nem, először Először megváltoztatom a sorrendet, majd először Kukán úr számoljon be a november 14-i első ülésről, amit Belgrádban tartottunk, és utána legyen az eredményjelentés. Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor november 14-én történt az első interparlamentáris ülés Belgrádban. Hét képviselőtársammal új szintre léptünk a szerb parlamenttel folytatott tárgyalásokban, és van most egy kétoldalú közös bizottságunk a társalási szerződés alapján. Találkoztunk az ország vezetőivel és a polgári társadalomnak a képviselőivel, pontosan a Mitrovicai eh, november 17-i választási forduló előtt voltunk ott, és gyakorlatban eh, ez azt jelenti, hogy jelenleg Szerbiában nem ígéretként jelenik meg a tagság, hanem ez egy gyakorlati folyamat, és a döntéshozók hozzáállásától függ minden. Az a benyomásunk, hogy néhány reform, amelyet több mint 20 éve ajánlunk Szerbiának, most valóban végbe mehet. Először gazdaság. Hát, mondjuk úgy, hogy nincs jó formában a szerb gazdaság, az elmúlt néhány évben csökkent a deficit, főleg a támogatásoknak megfelelően. Túl sok ember dolgozik a közszférában, és állítólag a munkajogot most reformálják, és az országvezetősége készen áll arra, hogy felvegye a harcot a nép ellenállásával, ha ezt a reformot végrehajtják. Ezen kívül folyamatosan felmerül ez a téma, hogy előrehozott választások lesznek-e. Szerintem az ország vezetői nem akarják ezt, mert tudják, hogy a politikai stabilitás fontosabb itt, mint bármely más régió az orsz, országában. Aztán, mivel sokkal megfélemlítés és a mitrovicei rendőrállomás túlkapásai, ezért november 17-én a szerb hatóságok, amikor a választásokat megismételték itt, mindent megtettek, hogy fenntartsák a rendet, de a választások első fordulójában nem így volt ez, és nagyon hangot adtunk annak a véleményünknek, hogy például a kormány képviselője paramilitáns uniformisokban nem tehetnek látogatást a választások helyszínén. Én személyesen úgy gondolom, hogy a szerb hatóságoknak a reakciója, hogy hogyan normalizálják az állapotokat Pristinában megfelelő volt. Ami a szervezet bűnözést illeti, megfelelően állnak hozzá, nem akarok részletekbe menni, de lenne egy kritikai megjegyzésem. Nagyon fontosnak tartja ezt a szerb kormány, és nem tűrik a bűnelkövetéseket, de ezt a harcot nem mindig a megfelelő jogi keretek között végzik, hanem inkább egy adhok jellege van, és igen, erős politikai befolyás alatt áll. Hosszú távon ez a jogállamiságot megkérdőjelezi, és azt, hogy hogy látják ezt az állampolgárok. Ezen kívül, miről beszéltünk még? A parlamenti felügyeletről, hiszen most, hogy folynak a csatlakozási tárgyalások, majd ez nagyon fontos, a szerb állampolgárok kell, hogy ismerjék az EU-t. És megfelelően kell, hogy kommunikáljunk arról, hogy hogyan is működik az Unió, a szubszidiaritás elve és az etnikai kisebbségek jogai nagyon fontosak. Egyre inkább központosítják ezeket a témákat Szerbiában Hagy emlékeztesek mindenkit arra, hogy november elején két másik delegációnk is ott volt, az Emberi Jogi Albizottság és a Környezetvédelmi Szakbizottság, ezért aztán a mi delegációnk megpróbált elkerülni azt, hogy olyan témákról beszéljen, amelyeket ezek a szakbizottságok már letudtak. Ezen kívül köszönetet szeretnék mondani az alkalmazottainknak, akik részt vettek, a kiküldetésben nagyon elkötelezettek voltak. Köszönöm szépen. Nem tudom, kinek mondjam, mert még nem fejeztem be, de nyugodtan mesélhetek vicceket is, hogy az időt kitöltsük. Vagy elnökölhetne is, nem? Nos, szerintem Szerintem Kacsin úr lenne logikus, hogyha hozzászólna, most nem? Thank you, Chair Kukan. Head of the... Köszönöm, Kukan úr. Delegáció vezető. Mi mindig együttműködünk, és nagyon gyümölcsöző ez. Nos, jelentésem első tárgyalása óta Koszovóban választásokra került sor a szerb közösség meglepően magas számban vett részt a választásokon az enklávéban, és jelentős a részvételük a északra is. A mitrovacai eh, november 7-i megismételt választás eh, incidensek nélkül következett be végül, szerencsére végre. Eh, ezzel az, a nemzetközi bírósági ajánlásoknak megfelelően valósult meg e, a választás. Ez e, mutat, ennek tükrében fontos megjegyeznünk, hogy az Európai Unió továbbra is elkötelezetten támogatja e, a folyamatot. Persze sokkal több mindent kell még tenni ennek érdekében, hogy teljes mértékben normalizáljuk a Szerbia és Koszovó közötti kapcsolatokat, azonban már világosá vált, hogy a szerb vezetők elhatározottan határozottan ö, ö, túl szeretnének lépni a múltbeli hibákon az áprilisi megalapodások és a később megalapodások teljesítését valamilyen módon monitorozni kell, legalábbis a csatlakozási tárgyalások kezdeti szakaszában. A bírsági rendszer reformja folyamatban van, azonban továbbra is e, ugyanolyan nehéz, mint bármikor is korábban, tehát mindig is nehéz volt most is az. E, ez jelenti a rendszeres, rendszerszerű korrupció elleni küzdelem egyik nagy kihívását. Erősíteni kell a küzdelmet a szervezet bűnözéssel szemben. Remélem, hogy a hatóságok több pénzügyi és adminisztratív forrást fognak biztosítani az igazságszolgáltatási rendszer erősítésének céljára. A kiemelt korrupciós ügyek esetében még mindig ritka, hogy magas beosztású embert elítélnének. Ezzel együtt a szerb jogállamiság mindaddig nem erősül meg, amíg Zoran Zsindzsics miniszterelnök ellenek vetett merénylet ügyében nem születik meg az eredmény a Milosevic rezsimje alatt, hogyha újságírókat végeztek ki. Szerbia megfelel a kopenhágai politikai követelményeknek, azonban a szerb vezetőknek azon kell dolgozniuk, hogy jobb kapcsolatokat hozzanak létre a kormány, koalíció és az ellenzéki pártok között hatékony kormányzás nem lehet konstruktív és proaktív eh, eh, ellenzék nélkül. Figyelembe véve, hogy mekkora a munkanélküliség az országban, és milyen szintű az állami eladósodottság, és amely növekszik is, feltétlenül eh, egyetértésre van szükség, konszenzusra van szükség, sokkal inkább, mint bármikor korábban bizonyos alapvető ügyekben. A amikor az EU ügyekkel kapcsolatos bizottság vezetését ellenzéki politikusok vették át, akkor lát tovább hogy a jó irányba is van előrelépés, ezt el kell ismernünk. A jelenlegi mandátum ma kapcsolatban szeretnék azzal zárni felszólalásomat, hogy ne felejtsük el, hogy ő Szerbia milyen sok mindent elért az elmúlt öt évben. Amikor 2009. júniusában itt összejöttünk, akkor még a stabilitási és csatlakozási megalapodás sem mozdult előre az akkori kormánynak a, a teljesítménye miatt. Azóta a megalapodás megkötése serült, került, és a csatlakozási tárgyalások elindultak. Meggyőződésem, hogy a csatlakozási tárgyalások lezárására a következő mandátum elején e, sor kerülhet. Nehéz volt ideig eljutni, és még nagyon sok kihívás áll előttünk ezen az úton, az azonban biztos, hogy Szerbia már az Európai Uniós tagság felé menetel. Szerdán fogok találkozni az árnyékjelentéstevőkkel annak megvitatására, hogy a kompromisszumos módosítók mennyire elfogadhatóak a frakcióknak. E, köszönöm szépen a figyelmüket. Elnök, köszönöm Kacin úr. Most pedig szeretném Söflin György úr kalapját fejemre helyezni. Ő a néppárt e, árnyékjelentés tevője, az ő megjegyzéseit szeretném megosztani önökkel. Üdvözlöm a jelentést, mert az alapos és tömör E, e, Szerbia fejlődésének e, pontos képét adja. Egyetértek azzal a megalapításával, hogy Szerbia az EU csatlakozási folyamatban előre halad, azonban nem szabad figyelme kívül hagynunk, hogy mi is a végcél. Az is világos, hogy a kormány megérti, hogy az európai opció a legjobb Szerbia számára megalapodhatunk abban, hogy a megalapodások struktúrája, e, e, megfelelő struktúrája, kialakítása, kialakítása elsődleges fontosságú a Koszovóval való kapcsolatban. Fontos, hogy Szerbia és Koszovó között megfelelő együttélési módozat kerüljön kialakításra, a megfelelő megalapodások keretén belül nehéz lesz ezt elérni, azonban a politikai szándék e, feltétlenül szükséges és egyúttal látható is a felek között. E, jelentős e, erőfeszítéseket kell tennie a szerb kormánynak, fontos lépéseket kell tenni e, Szerbia szomszédaival kapcsolatban. E tekintetben frakciónk néhány módosítója korábbi archívumok megnyitását szorgalmazza a kommunista titkos szolgálat anyagainak megnyitását is ide értve. Fontos a vajdasági e, e, autonómia kérdése is, e, amelyek kapcsolatban megemlítheti a helyi kormányzás hatékonyságának sajnálatos gyengülése is. A statisztikai régiók kérdése tekintetben kedvezőtlen lépés volt a kormány részéről. Fontos az igazságszolgáltatás politikai jellegének megszüntetése, E, olyan feltételez, amely nélkül e, nem lehet előreladás a csatlakozás útján sem. Az állam méretének csökkentése fontos, e, ennek a problémának másik aspektusa, hiszen egy nagy teher ez az államgazdaság, népgazdaság számára. Küzdeni kell a korrupció és a szervezett bűnözés ellen, ez a harc, pozitív eredményeket hoz a gazdaság eh, számára, és az életminőséget is javítja a teljes népesség eh, számára. Eh, egészen bizonyos, hogy ez a migrációs tendenciákat is befolyásolná, amelyek igen komoly hatása vannak az ország életére e pillanatban. Kacin úrnak köszönet a kiváló jelentésért. Köszönöm, Tennep úrnak adom meg a szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd gratuláljak önnek elnöki kinevezéséhez. Nagyon jól néz ki, nagyon jól virított az elnöki pulpituson. Remélem, hogy Szerbiával rövidesen megnyithatja az EU az uniós, az uniós csatlakozásról szóló tárgyalásokat, prioritásként kezelni ezt a kérdést. Nemrégiben Montenegróban jártam, elmondtam ott is, hogy nagyon fontos a korrupció elleni harc, a szervezetbűnözés elleni harc. Magukért is meg kell ezt tenniük, de a saját választópolgárainknak is el kell tudni mondani azt, hogy, az, hogy ezt a kérdést ott megfelelően komolyan veszik. Ez azt hiszem a legnagyobb probléma a nyugati Balkán területén, tehát a legfontosabb kihívás a korrupció, a pénzmosás és a szervezetbűnözés bűnözés elleni harc. Aztán Szerbiával gondot jelent. Más gondok is vannak. Egy amerikai cég fellépése is gondot okoz, például kisajátítási problémákhoz vezet ez is, vezet úgy tűnik, hogy a szolgáltatási területen Szerbia nem elég, er-, nem elég erőteljes, illetve nem túl jó a helyzet. Nos, Eston asszony segítkezett közvetítőként a Pristina-Belgrád megállapodásban, illetve párbeszédben. Nos, fontosnak tartom azt, hogy Koszovóval a két oldalú meg, a, választjuk külön, választjuk külön a kétoldalú kapcsolatok kérdését, illetve Szerbia EU csatlakozását. Kapcsolódik ugyan a két dolog egymáshoz, de külön kell ezeket választani. Nem lenne okos dolog, hogyha kipécéznénk Szerbiát csupán ezért. Szeretnék gratulálni Kacsirónak a jelentéséhez. Én vagyok a montenegrói dosszié jelentése, és örülök annak, hogy Gyukanovics montenegrói miniszterelnök bejelentette, hogy Szerbiába utazik. Ez az első alkalom Montenegró függetlensége óta, tehát ez is bizonyítja azt, hogy milyen jó kapcsolat van a két ország között, tehát Szerbia és Montenegró között. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Rócseg úr következik. Elnézést, az előbb nem vettem észre. Semmi gond, elnök úr. ön Söpfrid urat helyettesítette, én pedig Kopa asszonyt kell, hogy helyettesítsem. Talán nehezebb alakítás lesz ez. Kérem, legyenek türelemmel, vagy elnézőek legyenek. Kopa asszony is köszönetet mond a jelentéstevőnek. Szerbia csatlakozását támogatja, illetve nem csak Szerbia csatlakozását, hanem az összes olyan országét, amely a nyugati Balkán régióban helyezkedik el. Örülünk annak, hogy Szerbia eredményeket ért el, erőlépést ért el, és reméljük, hogy az EU-s integráció útján marad továbbra is. Örülünk a tanács azon döntését, hogy kinyitja, megnyitják a tárgyalásokat, a csatlakozási tárgyalásokat. Legkésőbb 2014. januárjában komoly lépés ez. A normalizáció elvéről szóló megállapodás is mérföldkő, illetve örülök annak is, hogy Koszovóban szabály, szabályok betartásával zajlottak le választások mindkét közösség esetében, tehát volt ugyan néhány erőszakos incidens az első fordulóban, de összességében problémamentesen zajlott le a választás. Úgy véljük, hogy kész ez az ország arra, hogy elkezdje a csatlakozási tárgyalásokat. Mind a két fél érdeke az, hogy közös jövőt építsünk. A tárgyalások megnyitása azt jelenti, hogy még hosszú és rögös út áll Szerbia előtt. Számos problémát kell még megoldani, például a szervezetbűnözés és a korrupció problémájával meg kell küzdeni még, ezt a korábbi, az előttem szólók is mondták, ehhez nagyon komoly politikai akarat szükséges. Aztán a sajtószabadságot is biztosítani kell, és átlátható viszonyokat kell a tulajdoni kérdésekről teremteni ez alapvető az újságírók független munkájában. A huligán, huliganizmus ellen is föl kell lépni a szerb hatóságoknak, illetve a különböző szexuális orientáció emberek iránti toleranciát ki kell fejleszteni, a nők sajnos elenyésző arányban vannak jelen a munkaügyi piacon, illetve a politikai életben, bár itt történtek pozitív fejlemények az elmúlt időszakban. Ezekre a kérdésekkel, ezekre a kérdésekkel foglalkoznak leginkább a szocialisták módosítei. Köszönöm. Köszönöm szépen, majd tájékoztatom kopasszonyt, hogy mindent megtett. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném üdvözölni a Kacsin kolléga által összeállított jelentést, ez egy nagyon kiegyensúlyozott jelentés, és most már elmondhatjuk, hogy Szerbia azon a szinten van, amikor a tárgyalásokat megkezdheti az Unióval. Nagyon fontos az, hogy a jelenlegi szerb kormány nagyon nagy előrelépéseket tett Koszovóval kapcsolatban, Figyelembe véve Tanok úr hozzászólását, én úgy gondolom, hogy ez jól mutatja azt, hogy milyen a politikai helyzet most Szerbiában, úgyhogy domborítsuk ezt ki. Három dolgot szeretnék megemlíteni, az egyik a normalizációs megegyezésnek a végrehajtása. Igazából az EU-nak ezt kellene felügyelnie, hiszen Szerbia aláírta az egyezményt, és most már ezt meg kell valósítani a gyakorlatban is. Így kellene az EU-nak figyelni, hogy milyen előrelépések történnek. A második kérdés az eltűnt személyek kérdése, más jelentésekben is szerepel ez, például a Bosznia-Hercegovináról szólóban is. Nagyon fontos, hogy ebben is szerepeljen. Én néhány módosítót beadtam ezzel kapcsolatban. Láttam, hogy néhány kolléga azt kérte, hogy a titkosszolgálatnak a levéltárát nyissuk ki. Én azt kérem, hogy a volt Jugoszláv köztársaság mm, hadsereg, néphadseregének a levéltárát is nyissuk, nyitassuk ki, hiszen az eltűnt személyekről itt nagyon sok információt találhatunk majd. Végül kisebbségek kérdése. Ezt hangsúlyozták már többen, de én módosítókat adtam be, hogy még e- ütősebb legyen az üzenet. Aztán van még egy megjegyzésem, ez minden nyugat-balkáni országra igaz, a gazdasági kormányzásnak a kérdése. Szerintem nagyon sok figyelmet kell, hogy érdeke, érdemeljen ez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Belder úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, először is elmondhatom, hogy gyakran látogatok Szerbiába, és gyakran találkozom szerb emberekkel. Ma reggel beszéltem egy olyan állampolgárral, aki azt mondta, hogy ma Szerbiában egy mini Milosevic uralkodik. Ez nagyon érdekes, mert csak senkitől nem hallottam még eddig. Kacsin úr, ön is sokszor járt már ott, de remélem, hogy a plenárison lesz vita is Szerbiáról. Van néhány nagyon fontos történés most. Néhány hete folyamatosan olyan híreket kapok, hogy csak úgy, mint Milosevic időszakában a hatalom egyre inkább egy ember kezében korlátozódik, ez pedig Bucsics miniszterelnök helyettes, és ő nagyon nagy nyomást gyakorol a médiára, a bulvár sajtónak nagyon sok plegykát szivárogtat ki. Én valamikor újságíróként dolgoztam Szerbiában, úgyhogy jól ismerem ezt a fajta jelenséget, és tudom, hogy ez azt jelzi, hogy a demokrácia sérül Szerbiában. Tehát túlzolk a híreim, vagy megfelel a valóságnak, hogy az új kormány Szerbiában egyre inkább egy személynek a kezében összpontosul Vucic miniszterelnök helyettes kezében. A titkosszolgálatot is a, az ellenőrzése alá vonta, de erről semmit nem hallottunk. És szeretném ezt látni a jelentésben. És szeretném, ha Szerbia az EU tagja lenne, de szerintem rossz irányba haladunk. Hiszen figyelmen kívül hagyjuk ezeket a fejleményeket. Pedig nagyon miközben állandóan arra koncentrálunk, hogy Koszovóval mi a helyzet. Szerintem az általam említettekkel foglalkozni kellene. Köszönöm. Köszönöm, Poszeld úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Belder kolléga, amit mondott, hadd csatlakozzam hozzá. mivel a koszovói szerb tárgyalásokat figyelemmel kísérjük, közben nem szabad szem előtt téveszteni azt, hogy mi történik Szerbiában magában. Kacsin kolléga, nagyon jó jelentést állított össze. Nagyon sok fontos dolgot említett. Nemrégen Szerbiában jártam, gyakran járok oda egyébként, és az a benyomásom, hogy igen, előrelépnek, Persze vannak témák, mint Koszovó, amelyeket most már nyíltan meg lehet említeni, lehet róluk vitázni. Szerb hivatalos erők is most már nyíltan hangot adnak a véleményüknek. Ilyenfajta nyílt vélemény eltérést néhány évvel ezelőtt lehetetlen lett volna elképzelni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy igen, vannak pozitív fejlemények, csak hogy Belder kolléga, amit említett, az is igaz. Én kétfajta módosítót nyújtottam be. Az egyik, koszovói jelentésből ragadott ki részeket, mert eh, persze, hogy a két országot nem szabad összekeverni, persze Koszovó nem Szerbia, de eh, Szerbiával folytatni kell a tárgyalásokat. Még akkor is, hogyha az én országomban nem túl népszerű ez, sem a pártomban Németországban, de én ennek ellenére azt gondolom, Szerbiával legalább olyan kritikusan kell bánnunk, mint más országokkal. És ha az egyik jelentésben így járunk el, a másikban is úgy kell járnunk, nem lehet a mérte eltérő két ország jelentésben. Úgyhogy kicsit figyelnek kellene a megszövegezésre, főleg a Koszovóról szóló jelentést illetően, nehogy már más súlyokkal osztályozzuk az egyik országot, mint a másikat. Gondolok itt például a kisebbségek kérdésére. Szerbiában nem csak romák vannak, nem csak a vajdaságban, néha az emberek ez az érzése, hanem a presevói ö, tartomány is, és Presevóban néhány nappal ezelőtt egy iskolát támadtak meg felfegyverzett emberek. Ha valaki járt ott, akkor tudhatja, és látott ilyen fegyvereseket, akkor tudná, hogy itt nem rendőrökről beszélünk, mm, nem ismeretes számunkra ez a fajta jelenség, hanem ezek komolyan olyan fegyveresek, akik komoly rettegésben tartják a civil társadalmat. Ezért aztán azt mondanám, hogy válság következhet be ezért. Azt kell mondani Szerbiára, hogy igen, de van ez és ez a kritikánk. És konstruktív módosítókat szeretnék bedni, mert Kacsin kollégának a munkát nagyon nagyra tartom. Thank you, Mr. Professor. Mr. Plenkovics. Plenkovics úr. Hvala Köszönöm szépen, Edward. Köszönöm a szavakat. Szeretnék néhány dolgot hozzátenni még ahhoz, amit eh, a, kacinó Kacin úr jelentése kapcsolatban elhangzott. Nemrégiben látogattunk el Szerbiába a dél európai országok együttműködésének keretében, és megfigyelhettük, hogy a tárgyalások megnyitása az EU-val milyen fontos volt Szerbia stabilitásának javításában és az általános politikai helyzeterő javításában, különösen a jövőre való kitekintéssel és a polgárok várakozásaival kapcsolatban láthattuk az elmúlt húsz évben, milyen eseményekre került sor, ennek fényben különösen fontos mindez tovább kell vinnünk a normalizálási folyamatot. November 3-án helyi választásokra kerül sor, úgy gondolom a megfelelő irányba haladunk. A tárgyalások módszertana kapcsán elmondhatom, hogy annak módszerét úgy kell kidolgoznunk, hogy a friss tapasztalatokra alapuljon a módszertan. Az új tárgyalási keret úgy gondolom, hogy jó lesz, különösen ami az igazságszolgáltatással és az emberi jogokkal, alapjogokkal kapcsolatos fejezeteket illeti, ezek fontos szerepet fognak játszani az intézmények megérősítésében Szerbia szerte. Természetesen meg kell felelniük a különböző benchmarkoknak, mércéknek, elvárásoknak, amelyek kulcsfontosságúak lesznek az összes déklet európai ország EU-s tagság iránti igényének teljesülésében a szerb kormány láthatóan megpróbálja kezelni a gazdasági problémákat. Kiváló külföldi tanácsadókat eh, foglalkoztatnak. Úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogy több olyan intézkedést hoztak, amelyek egyébként az Európai Unióban is használatosak, mindezeket a szerb kormány a saját stratégiájában eh, alkalmazza, mutatis mutandis eh, persze. Minden esetre van esély a megfelelő gazdasági kormányzási mechanizmusok bevezetésére, eh, ilyen ugye például az európai szemeszter, amely a megfelelő pillanatban Szerbia számára is fontos lehet. A szomszédos országok kérdése kiemelten fontos, elsősorban azért, mert csak így valósulhat meg a megbékélés folyamata Szerbiának ehhez további lépéseket kell tennie a hiányzó személyek eh, felkeresésében, különösen eh, eh, azon eltűntekre hivatkozok, aki a 90-es évekbeli eh, fegyveres konfliktusok idején tűntek el. Sok ember még mindig nem tudja, mi történt szeretteivel. Nem régiben ünnepeltük eh, Vukovár elestének 20. évfordulóját. Nagyon eh, fontos Horvátország számára például a honvédő háború emlékés tapasztalata, úgy, hogy ezen a téren az, ezeknek az országnak együtt kell működniük, és továbbra is fontos, hogy a háborús bűnök eh, bírók, bíróság elé kerüljenek. Eh, számos két oldalú megalapodás megkötése került, ezeket végre is kell hajtani azonban. Az etnikai kisebbségek védelmét legmagasabb szinten meg kell valósítani az oktatáshoz való hozzáférés terén épp úgy, mint a politikai képviseletben a kormány különböző testületeit, illetően nemzeti és helyi szinten egyaránt. Remélem, hogy eh, más országok tapasztalatai alapján megfelelő erőfeszítéseket tesz Szerbia annak érdekében, hogy az Európai Uniós alapokat, eh, eszközöket megfelelő módon használja, ezek fontos szerepet játszhatnak majd az Európai Uniós csatlakozás népszerűsítésben is. Elnök úgy látom, hogy további kérések, felszólalási igények nincsenek a képviselők részéről, ezért eh, Miriam Ferra asszonyt szeretném felkérni a bizottság részéről, hogy mondja el álláspontját. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek eh, a képviselők eh, egész sorában, és egyúttal ennek szellemében köszönetet mondok Kacin úrnak. A saját megalapításaink aggályokat nagyban tükrözi ez az anyag. Mi a magunk megállapításait októberben közöltük. Történeti fontosságú évről van szó, nem csak a Koszovóval való megállapodás tekintetében, hanem azért is, mert a kormány képes volt újra lendületbe hozni a reform folyamatot, a regionális kapcsolatok javítása révén is többek között. Ezeket a pozitív politikai előrelépéseket a bizottság örömmel fogadta, és ennek alapján meg tudjuk nyitni a tárgyalásokat és örülünk annak, hogy tavaly június, júniusban az Európai Uniós tagállamok emellett elkötelezték magukat. Ahogy Kacin úr említette, már megkezdtük a 23-as, 24-es és részben a 32-es pénzügyi ellenőrzés vonatkozó fejezetek vizsgálatát. Decemberben két oldalú ülésekre kerül sor, ott számos olyan kérdéssel fogunk foglalkozni, melyeket önök is említettek ma. Örömmel Örömmel fogadjuk ezt az anyagot, amely meglehetősen kiegyensúlyozott, és kellőképpen elismeri Szerbia teljesítményét, ahol megérdemli Szerbia azt, azonban nyíltan beszél a kihívásokról is. Hogy hangsúlyozzam, hogy a legfőbb kihívásokat hol látjuk, természetesen a jogállamiság kérdése, az igazságszolgáltatás erősítése, a küzdelem a szervezett bűnözés ellen és a korrupció ellen, a kisebbségek védelme fontos, a gazdaság, gazdasági környezet megerősítése rendkívül fontos, mind ezek hosszú távú folyamatként tárgyalási alapot képeznek majd Szerbiával nagyon részletesen fogunk ezekről a területekről párbeszédet folytatni. De van másik kihívás is a szerb kormány előtt nézeteink szerint, Ez pedig az, hogy a kormánynak kommunikálnia kell a szerb, Szerbia állampolgáraival is arról, hogy az Európai Uniós tagságnak milyen előnyei vannak. E tekintetben nagyon örülök annak, hogy a parlamenti bizottság ülésére sor került a társadalás és stabilitási program keretein belül a civil társadalom bevonásával, hiszen nagyon fontos a tárgyalási folyamatok, a eh, csatlakozási tárgyalások során a civil társadalom bevonása. Úgyhogy összességében az állásfoglalást eh, örömmel fogadtuk, és hogy válaszoljak a kérdésére, hogyha bármikor is olyan döntés születne, hogy kormányközi konferenciára kerül sor, akkor a bizottság erre készen áll, és hamaros, és képes lesz mindent megtenni annak érdekében, hogy egy ilyen ülésen részt tudjon venni. Ennek köszönöm szépen, jelentéstevőnek adom meg a szót, hogy a vitát összefoglalja. Delegation. Köszönöm, küldöttségvezető. De facto, elnök úr. illetve a néppárt árnyék előadója minden funkciójában kitűnő munkát végez. Köszönöm. Nos, mi egy kiegyensúlyozott jelentést szerettünk volna összeállítani Szerbiát illetően, és elérni mindent, amit önök is említettek. De mindig az részletekben rejlik az ördög, és Önök már említettek néhány részletet. Mindenre figyelnünk kell. Tenok úr említette a korrupciót. Igen, ez a legnagyobb kihívás. <clears throat> említette, ha úgy tetszik, a copy-paste a 359-es cikknek az átalakítását 304-essé. Ez nem a hivatala való visszaélés, hanem a cikkel való összeélés. Ez egy olyan dolog, amit igazából úgy kell fölfognunk, hogy létezik egy maffia, amely a gazdasági életet túlszulejti, mert zsarolja a vezetőket, és ezért nagyon megnehezíti a gazdasági életet a Nyugat-Balkánon. Ehhez azonban olyan személyekre van szükség, ahogy Belder úr panaszkodott, akik nagyon kemény kezűek. Ha nincs kemény kezű kormány, akkor ez egy kivitelezhetetlen küldetés. Én nem akarok mindenre áldásomat adni, ami Szerbiában történik, csak azt szeretném elmondani, hogy mennyire fontos, amiket, amikor ezeket a hatalmas és milyen gyökerező problémákat megoldják ezen kívül. A jó kapcsolatok, igen, fontosak. Tenok úr Montenegrót említette. Én Bosznia-Hercegovinát is említeném. Ez sok sokkal jobb ez a kapcsolat most, mint az elmúlt években, amikor a politikai vezetők az előző kormányban jó viszonyt akartak kialakítani a kormány vezetőivel, és ezért európai módon teljesen elfogadhatatlanul viselkedtek. Ezen kívül, ami még nagyon fontos, az az, hogy az eltűnt személyekről folyó párbeszéd, ez Pristina és Belgrád között folyik ez a párbeszéd, jól illusztrálja, hogy a legérzékenyebb kérdésekkel is foglalkoznak. És így jobb jövőt teremtenek, nem csak Belgrád és Pristina számára, hanem az egész régió számára. Belder úr, ön azt mondta, hogy Milosevic most visszaköszön a szerpolitikai életben. Azt mondja, hogy vannak olyan személyek, akik úgy tűnik, hogy Milosevic politikáját folytatják. Erre én azt mondom, ez nem fair politikailag. Szerintem minden párt nagy előrelépéseket tett. Dacsics úr, a szocialisták feje. Jövő héten 20 látogat el ide, december 3-án. 20-ára egy éven belül, hát ez egy olyan eredmény, amit tényleg el kellene ismernünk. Négyszer repültek ide-oda New Yorkba, és a repülő utakat arra használták fel, hogy feltárják a hibákat, problémákat, és ezt el kellene ismerni, hogy így dolgoznak, és gondolom Café Estent is meg kell említeni, hiszen a tanács és a bizottság részvétel nélkül ez nem lett volna lehetséges. És spekulálhatunk arról, hogy most miről van szó? Van egy igazi miniszterelnökük, vagy van egy árnyék miniszterük? De mindegy, egy nagyon erős szerb kormány van. Néhány hónappal ezelőtt átrendeződött a kormány. Egyre nyilvánvalóbbá lett, hogy megfognak, rendezésre kerülnek majd a parlamenti választások. Nem akarok a nevükben beszélni, de egyértelmű, hogy előrehozott választások lesznek, azért ne legyünk vakok. Posselt úr, a kisebbségek kérdése. Említette a Szerbia déli részén uralkodó helyzetet. Igen, van csendőrség Szerbiában, és nagyon hatalmasak, és nagyon nagy hatalommal tudnak fellépni. De szerintem a Belgrád és Pristina között párbeszéd jól folyik, Koszovó és az albánok részére is. Tehát ezzel foglalkoznunk kell. és szemben kell tartanunk a fejleményeket. Végül. Mindig vannak félelmek. Mi történik Szerbiában? Jó irányba haladnak-e? Jól haladnak-e? De nagyon fontos, hogy a kormányok közötti konferenciát mi hamarabb megrendezzük, és Kinyiska 23-as, 24-es fejezetet, mert akkor sokkal több lehetőségünk lesz arra, hogy a pozitív fejleményeket támogassuk, és kritizálhatjuk akkor őket, hogyha nem azt teszik, amit mi gondoltunk végül. Szerintem a módosítókat, illetően a kompromisszumokat, illetően kiegyezünk, december 5-én szavazunk. Ez jó is lesz, éppen ide annak, hogy üzenetet küldjünk a tanácsnak, hogy vállalják a felelősséget, és döntsenek, mikor lesz kormányközi konferencia. Minél hamarabb, annál jobb. Én december támogató. Köszönöm szépen. Köszönöm. Akkor lezártuk a hatos napi rendi pontot, és a következő 2013 Firom Macedónia eredmény jelentése. Richard Howitt. Tessék. Szokatlan, de úgy tűnik, hogy lelőztük saját magunkat. Úgyhogy úgy tűnik, hogy sokan itt lesznek. De ez egy szokatlan pozitív meglepetés az AFED-ben, hogy az embernek plusz ideje jusson valamire. Szerintem most már harmadjára lehetek a firomról szóló jelentésnek a jelentéstevője. Ez nagyon nagy megtiszteltetés számomra, megismertem a macedónokat, az intézményeit, az embereket. Kitűnő ország, én szeretném, hogyha az EU tagja lenne, és teljes mértékben elkötelezettje vagyok annak, hogy Macedónia belépjen az EU-ba. És az idei jelentésem ezt tükrözi. Ezért minden kihívás kritika ellenére, ami nyilván lesz, még egyszer a legfontosabb számomra az, támogassuk az Európai Bizottság ajánlását, hogy kezdődjenek meg a csatlakozási tárgyalások Macedóniával. Remélem, mint ahogy tavaly is tettem ezt, hogy ez a mondat így változatlanul marad. Szerintem ez egy nagyon ütős üzenet, és jól tükröz, hogy én is mit szeretnék. Ezen kívül. Hát, hogy mielőtt a plenárisra kerül, sok mindent kicserélnek a szövegemben, de a tanácsnak üzenetet szeretnék küldeni decemberben. Szeretném elmondani a tanácsnak, hogy annak a kockázat, hogy visszalépünk, nagyon nagy. Tavaly december 24-én ez már egyszer megtörtént, és igazából azt mondhatjuk, hogy mivel ez megtörtént, egy évet elvesztettünk. 2012. decemberében a tanács a kettes bekezdésben azt mondja, nagy részben egyetért a bizottsággal, hogy az várható, hogy a következő soros elnökség alatt megkezdjük a csatlakozási tárgyalásokat, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy előkészítsük ezt. Ez történt tavaly decemberben, én pedig felszólítom a tanácsot, ne lépjenek vissza idén sem. Ezen kívül. Egyetetek füle biztosan, Minnyáján tudjuk, hogy mit mondott, amikor azt hangoztatta, hogy az aggodalmak, amik léteznek a firommal kapcsolatban, ami miatt még nem kezdték meg a tárgyalásokat, Ennek, ezek ellenére a 23-as, 24-es fejezetet meg kell kezdenünk az emberi jogokról, igazságügyről, mert ezek kritikusak. És ezek a legfontosabbak. Én támogatom fülebiztost. Aztán az elnevezés. Szeretném, hogyha figyelembe vennék, hogy egy horizontális módosítót adok be, firomként volt Jugoszláv köztársaság Macedónia, és a szövegben a Macedón jelző is marad. De utána á, csak utaló névmással utalok Macedóniára úgyhogy az, amely, és így tovább. Pontosan azért, hogy elkerüljük azt, hogy az Európai Parlamentben megint csak Macedónia vagy Firom elnevezésről háború robbanjon ki, mint ahogy ezt az elmúlt két évben láttuk. Természetesen a nevet illetően. Azt sürgettem, hogy legyen előrelépés a bizottsággal összhangban hogy az, hogy ezen a területen nem tudnak előrelépni, ez kihat és befelhőzi az egész előrehaladást. Én is azt gondolom, hogy 20 éve az ENSZ részvételével sem tudtak megegyezni a névvitát illetően, és ez megkérdőjelezi a folyamat szava hihetőségét. Ezen kívül a nevet illetem a görög barátaink most veszik át a soros elnökséget jövő év elején. Voltak magán megbeszéléseim velük, és nem akarok uh, fals optimizmust kelteni senkiben, de személy szerint én csak remélni tudom, hogy az EU görög soros elnöksége és elkötelezettsége elősegíti azt, hogy végre áttörést érünk el. Almeti úr, a kisebbségi albán kormánytól, amely része a macedón kormánynak, ellátogatott Brüsszelben, és megpróbált ebben a kérdésben előrelépni. Belevettem a jelentésbe, hogy az albán közösségnek, ha nem oldja meg a névkérdést, akkor, amikor az albán közösség majd visszatekint a tárgyalásokra, és azt látják, hogy Albánia hatalmas lépést tett előre az idején, és ha azt látják, hogy a saját országukban, Firomban ezt nem érik el, akkor ez politikai instabilitást okozhat. Nagyon óvatosan próbáltam fogalmazni, de remélem megértik, hogy mire gondolok. Nos, az innovációkat illetően minden évben kitérek erre kettő van az idén, amit szeretnék beterjeszteni. Tavaly az állásfoglalásomban a cost of non-enlargementről beszéltem, a nem bővítés költségéről. Az idén pedig felszólítom a kormányt és a bizottságot, hogy felmérjék, hogy milyen költségei vannak aznak. Ha továbbra sem kezdi meg a csatlakozási tárgyalásokat a FIROM, az országra nézve, az unióra nézve és a régióra nézve. Remélem, hogy pozitív reakciót kapok. A második innovációm egy ajánlás, hogy a bizottság jegyezze meg, hogy a firoma működő piacgazdaság tapasztalható, <clears throat> nagyon sok a probléma a régióban, nagyon magas a munkanélküliség, de a piacgazdaság területén el kell ismernünk az előrelépésüket, és a bizottság ezt említse meg. Elnök úr! Mondtam már, hogy a 2012-es december 24-i eseményekre ki akarnék még térni. Most ezt meg is teszem. Az idén nagy nagyon határozott hangon akartam nyilatkozni erről, ugyan rögtön nem reagáltam, de meghallgattam a résztvevők véleményét, és azt mondtam, ami akkor történt, megkérdőjelezte az egész ország demokratikus legitimitását. Tudom, ez egy súlyos kijelentés, de ezt el kell mondanom. Mert néha azzal vádolnak, hogy nem vagyok elég keménykező. Hát most láthatják, hallhatják, de március 1-én a kollégámat és engem felkértek, hogy hozzuk össze a macedón pártokat, hiszen bolykott bolykottálni akarták a választásokat. És nem tudom miért, de sikerült a kiegyezés, és igazából a résztvevő pártok az értem, hogy kiegyeztek. Aztán vizsgálóbizottságot állítottak fel, és annak ellenére, hogy nagy kihívásokkal kerültek szembe, Van őt Or segítségével, aki segítette a pártokat, és egyébként kitűnő munkát végez. Remélem folytatja ezt. Most pedig a társulási egyezmény útján, hogy elintudatunk, én akkor azt mondtam ennek következményeképpen a szövegemben, hogy a lehető legteljesebb módon szeretném, ha végrehajtanák a memorandumot, amit alá írtunk. Nos, miért tettem bele ezt a jelentésbe? mert ez a jelentés lesz az első mérföldkő most. És fizikailag nem lehetséges, hogy minden egyes ajánlásunkat teljesítse a firom decemberig, a csúcsig. Úgyhogy most derüljön ki, hogy a lehető legtöbbet már megtették decemberre. Elnök úr, már elég régen beszélek, és sok mindent mondhatnénk még a jelentésről. De sok minden visszaköszön, amit a múltban már elmondtam, a bolgár miniszterelnök és a macedón miniszterelnök három találkozója, és remélem, hogy a bolgár kollégák segítik majd a munkámat, hogy megfelelő szövegezést találjak. Én még mindig úgy gondolom, hogy az OSC a megfigyelő, a választási megfigyelő bizottságok az ENSZ főigazgatóságának az ajánlásait figyelembe kell venni, rossz irányba halad a de- decentralizáció. Az integrált oktatást még javítani kell. A népszámlálást illetően van egy elképzelés, amit megosztok a szövegben. A szólásszabadságot, média szabadságot egy konkrét eset említésével nagyon kritizálom. És egyértelművé tettem, hogy szelektív az igazságszolgáltatás Macedóniában. és hogy nem szabad, hogy szelektív legyen, és hogy a korrupció ellen fel kell lépnünk, és az emberi jogokat tiszteletben kell tartani. Skopjében jártam nemrég, és nagyon egyértelművé tettem, hogy az LMBT-k elleni erőszakot el kell ítélnünk az országban. Aztán az idén találkoztam a polgári társadalom képviselőivel, a Konrad Adenauer alapítványjal, és segítettek abban, hogy független véleményt alakítsak ki. Sok ajánlást karoltam föl tavalyról, különösen az EPA kettes programot illetően ezt hangsúlyoztam, hogy nem állami résztvevőket kell támogatnunk. Hogy biztosítsuk azt, hogy pluralista civil társadalom jöjjön létre. Végül, elnök úr! A vízum liberalizációt illetően. Tanya Fajonnal egyeztettem, és két sort tettem a szövegbe, mi szerint szeretnénk folytatni a liberalizáció az országgal kapcsolatban. Remélem úgy érzik önök is, hogy fair és teljes a jelentésem. Várom a módosítókat, és köszönöm, elnök úr, hogy előadhattam a teljes véleményemet. Köszönöm. Kukán, or speaker for every problem. Thank you, Mr. Chairman. Kukan úr, reagál rá. Igen, Macedóniának én vagyok a néppárti árnyékelentéstevője. Megköszönöm Howitt úr munkáját, tudunk, tudjuk, hogy nagyon elkötelezett Macedónia jelentéseivel kapcsolatban jó a jelentéstervezet, nem túl hosszú, de nagyon velős az anyag, az általános csapással egyetértek, és én is támogatom azt, hogy a tanács jelölje ki, hogy mely időpontban kívánja megkezdeni Macedóniával a csatlakozási tárgyalásokat, tehát ezt azonnal ki kell tűzni. Az elmúlt négy évben ugyanezt próbáltuk elmondani a jelentéssel. Ez a jelentés valószínűleg a szakbizottságon túl is E, előre vezeti majd a vitát. Erre a vitára igenis nagy szükség van, el kell kezdeni a csatlakozási tárgyalásokat, és ez hozzájárul majd ahhoz, hogy az elnevezést, elnevezéssel, kapcsoló, elnevezéssel kapcsolatos problémára megoldást találjunk, illetve hogy megfelelően jó szomszédi kapcsolatokat alakítson ki Macedónia. Az ENSZ kereten, az ENSZ keretén belül viszonylag kicsi volt az előrelépés, az előre mozdulás. Mi hamarabb meg kell oldani ezeket a fennmaradó problémákat. Ne felejtjük el azt sem, hogy Macedónia csatlakozásával azt is teszteljük, hogy a régióban mekkora a szavahihetősége az EU-s csatlakozásnak. hogyha az ország visszacsúszna, annak nagyon komoly kockázatai, és nagyon komoly kockázati lennének, és ára is lenne. Politikai válság lenne a hatása. Füle biztos úr, Howitt és Buzek kollégáinkkal nemrégiben az országban jártak, de láthattuk azt is, hogy az ország politikai helyzete még nem stabil, tehát nagyon is sérülékeny, ezt kell megerősíteni. A parlamentnek és egy úgynevezett nyomozó vagy tényfeltáró bizottságnak a véleményét kérem, hogy hallgassa meg a tanácsnos. Ennek az országnak az EU-hoz e való csatlakozás a stratégia prioritása. A kritikai hangvétellel is egyetértek a szólásszabadságot illetően, a jogállamiság és a korrupció és a szervezetbűnözés problémájával folyamatosan foglalkozni kell. Jobban oda kell figyelni a létező jogszabályok és szakpolitikai keretek végrehajtására, főként azokra gondolok, amely a magas szintű csatlakozási párbeszéd keretében születtek. Köszönöm szépen, Howitt úr, és várom a további együttműködést. Köszönöm, elnök úr. Én ugye nem kértem szót, legalábbis nem tudok róla, de szívesen mondok valamit. Az ECR nevében gratulálok ellentéstevőnek, szocialista kollégámnak, Richard Howittnak. Az, az, az angol politikai spektrumnak két külön végéből érkeztünk, de Macedóniával kapcsolatban speciál teljes mértékben egyetértünk. A Macedónia barátjai körnek egyik alapító tagja vagyok, és ta- találkozom majd nem sokára Macedónia miniszterelnökével itt Br- Brüsszelben. Többször voltam már Macedóniában. A macedón kormány frusztrált, hiszen szeretné megkezdeni a csatlakozási tárgyalásokat már majdnem tíz éve tagjelölt ország, nem is emlékszem pontosan hány éve, Görögország többször is megvétózta a tárgyalások elkezdését, és ennek egy oka volt őszint, ö, ö, összesen, ez pedig az elnevezés kérdése. Hát ez szerintem érthetetlen. Egyébként pedig görög barát lennék. Elolvastam a jelentést, kiegyensúlyozott, gratulálunk az elért erőfészítésekért. Posselt úr egy kérdést tett fel az imént arról, hogy az Albán vitában Macedóniának is van-e helye. Tetevóban Ber is a korábbi miniszterelnök kijelentéseket tett, amelyek destabilizáció hatásával jártak a régióban, de úgy tűnik, hogy ez a probléma megoldódott immár ennek további következménye nem volt. A Macedón parlamentben két nagy párt blokk van, és úgy tűnik, hogy ők eh, békét kötöttek, együttműködnek. Tehát mindent megtesznek azért, hogy Macedónia közelebb kerülhessen a csatlakozáshoz, és nem csak az EU-hoz, hanem a NATO-hoz ezzel kapcsolatban is elég frusztráltak a macedónok, mert nem nagyon tudnak előre jutni, ismételten Atén miatt, és ismételten az elnevezés az ország neve miatt. Jó lenne, hogyha a tanács és mások és a bizottság kollektíve hatást gyakorolnának Görögországra, hogy ezt a fajta magatartást szüntessék be. Olyan megoldást kell kidolgozni, ami mindkét fél számára elfogadható. Jó lenne, hogyha valaki nek a fejében megjelenne az isteni szikra, és egy elfogadható nevet találna ki, és aztán Macedóniában népszavazást lehetne erről tartani. Egyébként pedig gratulálok a kormánynak erőfeszítéseiért, a reform törekvéseiért, és remélem, hogy jövő év elejére jobbra fordulnak a dolgok. Köszönöm szépen. part in a firearm debate without Greek participation. Nos, a firearm vita ugye érdekes görög részét ennélkül. Stier úr, köszönöm ennek úr. Üdvözölni szeretném ezt a jelentést, mert kiegyensúlyozott és alapos. Először is szeretném üdvözölni az egyes pontot, ahol felszólítják a tanácsot, hogy eh, tűzze ki a tárgyalások megkezdésének időpontját, de üdvözlöm a jelentés egyéb pontjait is a korrupció elleni küzdelemtől kezdve a jogállamiság erősítésén keresztül természetesen a médiumok szabadságának kérdéséig, de attól tartok, hogy valahova be kellene illeszteni egy mondatot arról is, hogy védeni kell a külföldi eh, beruházásokat az, és erősíteni kell az átláthatóságot, különösen a közbeszerzések terén. A 21-es bekezdéssel kapcsolatban elhangzott néhány megjegyzés. Eh, eh, a Macedon abortusz törvény elfogadásával kapcsolatban, amely azonban nem tartozik az európai Unió hatáskörébe egyetlen más országgal kapcsolatban sem foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. De egyébként a jelentés minden egyéb bekezdése csak akkor válik fontosa igazán, hogyha a tárgyalások megkezdésének dátuma kitűzésre kerül, ezért kérném, hogy a Görögország általi blokkádot szüntessék meg. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Ahogy kollégánk rámutatott, én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, aki óriási erőfeszítésekkel több látogatással, számtalan párbeszéddel fogott neki a munkájának. Jó néhány vitában vettem részt, és azt kell hogy egyfajta deja vu érzésem van Macedon szomszédainkkal kapcsolatban. Amikor az ember elfogad egy állásfoglalást, akkor általában reakció az, hogy a macedon kormány azt mondja, hogy megérdemeljük, hogy, hogy tárgyalásokat kezdjünk, problémák miatt erre nincs lehetőségünk, úgyhogy nem mi vagyunk a bűnösök, mi mindent megteszünk, stb. stb. stb. És gyakorlatilag így folynak a politikai, e- ez a politikai élet alap motivuma Macedóniában. Tehát a macetnak úgy gondolják, hogy minden rendben van, mindent rá lehet kenni a név problémára, és azt hiszem, hogy itt egy óriási kihívás nyugszik előttünk. Megpróbáltam már elmagyarázni néhány alkalommal, de érdekes, hogy görög kollégák most nem szólalnak föl. Amikor a névkérdése kerül sor, akkor mindenki azt mondja, hogy egy országnak a neve miért tudja ezt az egész folyamatot megállítani, leblokkolni, lefékezni. Nos, nem látok más kérdést sehol. Miért ragaszkodik ez a kormány évek óta a nacionalista ö, ö, irányultsághoz? Skopje közepén látták ezeket a hatalmas emlékműveket? Skopje 2014 nem látták ezeket? E, szomszédaink történelmét az antik idők óta e, mindig is manipulálták, manipulálták egészen a középkoron keresztül Bulgária modern történetéig, és ez a történelmi hamisítás folyik tovább. Jó lehet, mindenki megpróbál kritikus lenni, miért járnak el önök a bolgárok ellen, hogyha bolgárnak vallják magukat, e, Macedóniában, ezt hangoztatjuk, mégsem változik semmi. Tehát egyetértek <clears throat> sok mindennel, de mi van mögötte? Ugye <clears throat> tavaly egy másik kormányra egyeztetünk, most egy új kormány van, de ugyanez az álláspontjuk bizonyos nagyon alapvető és egyszerű teljesíthető feladatokat kellene meghatározni. A jelentés pedig ezt képest azt mondja, hogy háromszor, háromszor ült, kerül sor jó ülésekre, tehát a macedónok sikeresen szimulálják azt, hogy megbeszédések folynak. Mondok egy egyszerű példát, amikor történelmi eseményekre kerül sor a történelmünk fontos személyiségeit emlékszünk, akkor megpróbáljuk ezeket a személyiségeket megünnepelni. A macedónok azonban nem hajlandók arra, hogy együtt ünnepeljünk. Tehát ez az egyik legfontosabb kérdés, akár kezdünk tárgyalásokat, akár nem. Találkozhatunk 30 alkalommal is, hogyha nem érdemi munka folyik úgy érezzük, hogy ebben a kormányban nincsen szándék, eh, kompromisszumos szándék. Ami a név kompromisszumot illeti, arról hagy beszéljenek a görögök, de ez a nacionalista eh, attitűd nagyon erős Macedóniában. Azok az emberek, akik a bolgár ellenes érzésekre alapozták a reputációjukat az elmúlt 14-15 évben, E, még mindig ők a domináns politikai párt Macedóniában, és azok a tudósok, akik kiépítették az új nemzet új imidzsét, nyilván erre minden joguk megvan, építhetnek nemzetet, de miért a bolgár ellenes érzésekre kell ezt építeni? Ez az a probléma, amelyel szembe kell néznünk. E, a bolgár kormányok tehát változnak, ahogy az előbb is mondtam, de ez az alapállás nem változik. E, és a jövő csak bonyolultabb lehet, hogyha így mennek tovább a dolgok. Tehát úgy gondolom, hogy továbbra is igyekezni kell elmagyarázni az embereknek, mi a helyzet, mind a bolgárok, mind a macedónok e, rá igaz, hogy a szomszédok, az emberek, a hétköznap emberek között nincsen probléma, nincs konfliktus, de magasabb szinten folyamatosan folyik a nacionalista alapú probléma gerjesztés. Köszönöm. Mikrofon nélkül nem hallunk valamit. I'll try to be very short. Köszönöm elnök úr, megpróbálok rövidebb lenni, mint ön várja. Ennek egy oka van. Kollégám, eh, Kirillov kollégám eh, álláspontja teljesen egybeesik az enyémmel, de valamit hozzátennék ehhez, ami fontos. Egyébként, hogyha Albánia bemutatása került volna itt az Unióban, akkor a görögök, a bogarak, az albánok és talán a szerbek álláspontja is egyetesne bizonyos nyitott kérdésekben. A szerbeknek ugye problémája van az ortodox egyház kérdésével és Skopjében, az albánoknak történelmi problémáik, annak a görögöknek név problémája van, a bolgároknak is problémája van a Mi miért kerül erre sor? Miért van ez így a Balkán félsziget csicskében? Nos, egy nagyon új, nagyon fiatal nemzetről van szó, nagyon fiatal államról, amelyet 1944. augusztusában hoztak létre, tehát mind a nemzetet, mind az államot. Hogyan lépjünk túl ezen? Nyilván támogatni kell a macedon társadalom erőfeszítéseit, és egyetértek a jelentéstevővel arról, hogy megérdemlik a figyelmüket, a támogatásunkat és a know hogy fel tudjanak készülni az Európai Unió csatlakozáshoz, azonban nagyon kitartónak kell lennünk abban, hogy milyen tanácsot adunk neki, nekik, nagyon következetesnek kell lennünk, legyenek racionálisak, ne provokálják a szomszédaikat, a fejezetek, különösen a 24-es, 23-as fejezetek megnyitásának gondolata, ugye fölmerül, hogy hogy lehetünk biztosak abban, hogy együttműködnek majd, hogyha azt legegyszerűbb elvárást sem teljesítik, hogy a már a korábbi jelentésekben, császlásokban is befoglalt befejezetek kapcsán sem teljesítenek, tehát mindent meg kellene tenniük annak érdekében, hogy részt vegyenek a közös történelmi e, e, ünnepnapok közös megünneplésében. E, bolgárokat, albánokat hívtak meg, néhány hónapja szemináriumot szerveztek az Orchid Deberi fölkelés emlékére, 1913-ban került erre sorra a szerb megszállók ellen. Ezt azonban a szkopjai intézmények bolykottálták. Néhány nappal később a hivatalos Macedón Akadémia alternatív szemináriumot rendezett. Nos, hogyha így folytatják, akkor nyilvánvalóan nem fognak, nem teljesítik azt a fajta együttműködést, amelyel tartoznak a parlament felé E, amelyek nem felel, ez nem felel meg a már elfogadott állásfoglalások e, által lefektetett elveknek, elvárásoknak. Ezért e, nem hiszem, hogy a fejezetek egymás után a megnyitása magától mindent megoldana. Végül a 15. pontban olvashatunk arról, hogy mi is ez a e, állampolgári regisztráció. Itt ezt segítségükre van szükségem. Miről beszélünk itt? Arról, hogy e, e, a népszámlálást kiváltjuk valami mással? Mostantól eltöröljük a népszámlálást, és egy regisztrációs eljárásra helyettesítjük ezt? Hol fognak a polgárok regisztrálni? Az önkormányzatoknál vagy a rendőrséggel? Elég vicces az a dolog. A népszámlálás Macedóniában lehetetlen, mert legyünk e, pénzügyi okokból, tehát legyünk diplomatikusak, e, pénzügyi okokból nem lehet megoldani a, a népszámlálást, de mi van akkor, hogyha a regisztráció sem működik? Köszönöm szépen. Mikrofon nélkül. Denn warum Sie dies ahnen? Ähm, ich... Äh, Elnök úr, nem értem, hogy miért mondja ezt. Nem szabad, hogy Macedóniát kipécézzük. Minden országnak megvan a, megvannak a maga hibái, visz, viszont Macedónia igenis megteszi, amit tud, nagyon jó a kisebbségi törvény a legjobb a régióban, és éppen ezért Macedónia volt az egyik első ország a régióban, amelyik jelölt státuszt kapott. A tanács döntött erről, Úgyhogy nyilván nem a tanács miatt nem, nyitjuk, nem nyitják meg a csatlakozási tárgyalásokat. Tudjuk, hogy itt valójában az elnevezésről van szó, ezt a bizottság is tudja, a parlament is, és a tanács is. A parlament nagy többséggel már évek óta azt kéri, hogy kezdődjenek el a tárgyalások. Hogyha a tanács úgy dönt, hogy nem kezdi el a tárgyalásokat decemberben, viszont Szerbiával elkezdi a tárgyalásokat, akkor a Balkánon megerősíti ez azt a benyomást, hogy az EU nem értékeken alapuló unió, hanem véletlenszerűen, kényekedve szerint cselekszik, lehet blokkoló hatású, illetve elképzelhető, hogy bizonyos vélemények győzedelmeskednek. Ezt fogják gondolni a macedóniaiak. Természetesen a feltételekre oda kell figyelni, de Macedónia jobban, feltételt, jobban teljesítette a feltételeket, mint a legtöbb ország, amiről ma beszéltünk, vagy a legtöbb balkáni ország. Botrányos, hogy Macedóniát így kezeljük komolyan aggaszt, hogy milyen destabilizáló hatása lesz majd ennek. Kirillov úr. Szerintem az a cinizmus csúcsa, hogy a macedón kormány ezzel egyetért, és majd tudomásul veszi, szerintem nem. Szerintem a macedón kormány kétségbe van eső, és semmit nem tud tenni, mert úgy érzi, hogy a NATO és, a, és az ENSZ illogikus lép, lépéseket vagy döntéseket hoz, véletlenszerűen dönt. Itt egyébként szubszidiaritásról van szó, már, amennyi, már ami a, a, né, né, az elnevezést illeti. Cseh, a cseh köztársaság, és kár, hogy úr eltávozott, tehát a cseh köztársaság Benes Szobrot épített Prágában a minisztériummal szemben a csatlakozási tárgyalások alatt. De ne feledjük el azt, hogy Benesnek voltak nagyon fájdalmas döntései, ami több millió ember életét nehezítette meg, például a nagyszüleimét is. De hát mindegy, ez megtörtént. Jó lenne, hogyha jó szomszédi módon működnénk együtt. Aztán külpolitika, a macedonok külpolitikája nagyon-nagyon kooperatív stílusban történik, és ami pedig az okriti megbeszélést illeti a montenegrói, a koszovói és a macedon elnök sokszor találkoznak olyan, olyan típusú az együttműködésük, mint a visegrádi államok együttműködése. És szeretném, hogyha mi hamarabb pont kerülne az íre is megegyezni. Elnök, köszönöm szépen! Azt hiszem, ez egy végtelen történet, de akik részt vesznek ebben a folyamatban, azok, azok jobban el tudják mondani a véleményeket, mint azok, akik csendben maradnak. Görögország, gal folyt először a vita, aztán Bulgária is a vita egyik résztvevőjévé vált, nyilván egyre bonyolódik, bonyolódik a helyzet. Howitt úr, kérem, röviden foglalja össze a dolgot. A 14-es bekezdéssel kapcsolatban lenne mondanom. Itt ugyebár a kisebbségi jogokra utal. Posselt úr az imént említette, hogy ezek jó megállapítások, megállapodások. A kérdés csak az, hogy a gyakorlatban hogyan valósulnak ezek meg. Az egy az egyharmad, kétharmados albán lakosok aránya, erre például utálni kéne. Itt Gorogország bizony hát, kezd háttérbe szorulni. Aztán az identitás kialakítása is fontos. A macedón többség nagyon erőteljes, és ennek hatása van a lakosság azon részére, amely nem érzi úgy, hogy a többségi identitással rendelkezik. Tessék, Howard Örülök, hogy ilyen alapos vitát folytattunk. Megpróbálok röviden válaszolni Kukán úr. Köszönöm szépen az együttműködést személyesen is és a frakcióink között is. Úgy gondolom, hogy ez nagy elénye ennek a politikai területnek, hogy ilyen együttműködés működhet köztünk. Füle úr gesztusára nem reagáltam, de együtt, egyetértek ezekkel, és ezt rögzítem. Úgy gondolom, hogy az ön E, megjegyzése, és ugyanazokat a terminusokat használtam, mint amiket én, hoztam, én használtam, a hite, hite, szavaihetőség, a visszalépés. E, Tannak úr, úgy gondolom, hogy egyikünk sem dohányzik, de ahogy ön említette, hogy az álláspontjaink közé egy cigarettapapír sem férne be, e, ez kellőképpen pontos volt, köszönetet mondok ezért, de én személy szerint megértem a név problémát, Eh, ön azt mondta, hogy eh, Gregő kivételével senki nem érti ezeket. Nos, itt milyen átérzett álláspontokról van szó, amelyek megakadályozzák, hogy tovább lépjünk, eh, miközben a feladatunk az, hogy nyomást gyakoroljunk a felekre, hogy megállapodásra jussanak, ehhez meg kell értenünk az ő érzéseiket és érzéseik mélységét. Nos, a 24-es cikkkel eh, kapcsolatban két megjegyzés is született a eh, reproduktív egészséggel kapcsolatban. Teljesen egyetértek azzal, amit kollégáink mondtak, hogy nem a parlament hatásköre ezzel foglalkozni, úgyhogy óvatosan is fogalmazok itt a szövegezésben. Eh, itt arra utalok, hogy a parlamentnek, az adott ország parlamentjének kell követnie a parlamentes demokrácia szabályait, normáit ebben az ügyben is. Tehát remélem, hogy úgy érzik, hogy adott esetben itt, ha, ha úgy érzik, hogy ez javítható a szövegezés, akkor szívesen együttműködik önökkel. Köszönet Kirov úrnak a megjegyzés kapcsán. Egyetértek abban, hogy hogy ezek az ügyek akadályoznák az előrelépést, de amikor ön azt hangsúlyozta, hogy az emberek azt mondják, hogy minden rendben van, én nem így érzem. pár párbeszédeket folytatunk, macedonok tisztában vannak a problémák jelentős részével, de azzal egyet, egyetértek, hogy a provokatív akciók és kijelentések nem segítenek ezt rendszeresen hangoztatom itteni barátaim kollégáim körében és ottani partnereim körében is. Úgy gondolom, hogy eh, eh, Ugye bogár, a Skopje bogár nagykövet se mondta azt, hogy minden rendben van, de azért utalt arra, hogy nagy előrelépése kerül sor. Nyilvánvalóan véleményeltérés van az ország kormánya és a a bolgár kormány között a tekintetben, hogy mely történeti eseményeket ünnepelje a két ország együtt. Én csak annyit mondok, hogy találjanak egyet legalább egy nyomvat ünnepet, amit együtt tudnak ünnepelni, és aztán majd progresszíven lépésre lépésre egyre jobban együtt tudnak működni. Természetesen ebben fejlődésre számítok. Ugyanakkor említettem bolgár kollégának, hogy ö, ö, tavaly a Bulgária aránytalanul súlyos határozatokkal reagált bizonyos macedóniai lépésekre. Úgy gondolom, hogy itt is fontos az arányosság, de ahogy említettem, szívesen egyeztetek négy szem közt. Abban a kérdésben, hogy hogy, hogy könnyű teljesíteni mindazt, amit várunk. Nos, én úgy gondolom, hogy meglehetősen nagy kihívásokat fogalmaztunk meg. Végül Passzelt úr egyetértek teljes mértékben önnel az ütemezés kérdésében. Nagyon fontos felvetések ezek, üdvözlöm megjegyzéseit. Brock úr pedig, elnök úr, ön kiváló példát említett az integrált oktatás eh, témájában bizonyára emlékszik, hogy az ohridi megállapodás eh, kapcsán eh, beígért, betervezett intézkedések végrehajtását szorgalmazzuk. A módosít, módosítók, amelyeket be fogunk nyújtani, úgy gondolom, hogy az ahrendi keret megállapodás második szakaszával kapcsolatban teendőket határoz majd meg, és fontos itt a felülvizsgálat is, valamint szükség van arra, hogy az e, e, ajánlásokat megvalósítsák. E tekintetben egyetértek önnel és felvetéseivel. Remélem, hogy ezek teljes mértékben tükröződnek majd a végleges szövegben, és ebben támogatom az ön által felvetetteket Köszönet önnek, köszönet minden kollégának, aki együtt dolgozott velem a e tárgyban. Herzlichen Dank. Wir haben die Deadline. Köszönöm szépen. De december 10-én 6 óra a módosítók benyújtásának határideje, ha ez megfelelő, akkor ennek a napirendi pontnak a végére értő következő napirendi pont. Nagy örömmel üdvözöljük Georgiáva biztos asszonyt. Örülünk annak, hogy időt tudott szakinteni a mi szakbizottsági ülésünkre. A DEVE szakbizottságból is vannak itt kollégák, tehát együttműködünk, és Éva Zsoli asszony társelnöke lesz ennek a mai ülésnek. Georgiáva asszony, Ön a válságokra adott válasz biztosa, illetve a nemzetközi együttműködés, illetve a humanitárius segély kérdéseket is ön felelős. Azért hívtuk meg, hogy a szíriai és a közép-afrikai köztársaságbeli válságokról számoljon be nekünk. Szíriában immáron 120-140 ezer ember vesztette életét, Szíria határán, a menekült táborokban szörnyű a helyzet, Szírián belül is nagyon sok a menekült, humanitárius választ kell adnunk, de nagyon fontos, hogy a donorokat, a pénzt hogy fogjuk megszerezni. Ezért vagyok különösen hálás önnek azért, hogy már látogatott ide hozzánk, illetve hogy hajlandó beszélni ezekről a kérdésekről. Remélem elmondja majd, hogy mit tudunk tenni. Tehát nem csupán pénzkérdésről van szó, hanem a politikai stabilizáció vagy destabilizáció kérdése is. Most úgy vélem, hogy a mi szakbizottságunk, illetve Zsoli asszony szakbizottsága számára ez rendkívül fontos. Most pedig megadom a szót Zsoli asszonynak. Tisztelt Georgieva asszony! Nagy örömmel köszöntöm Önt itt ezen a közös vitán. Szíriáról és a közép-afrikai köztársaságról lesz ma szó. Augusztusban már egy hasonló vitát szerveztünk a DEVE szakbizottságban, azóta romlott a helyzet mindkét országban és nagyon kíváncsian várom az ön véleményét, illetve hogy beszámoljon arról, hogy milyen fejlemények történtek. Tudom, hogy a humanitárius munkások milyen nehezen jutnak el Szíriában az emberekhez, nagyon nehéz a munkájukat elvégezniük, pedig nagyon nagy szükség lenne a humanitárius segére. Az éhínség is egyfajta háborús fegyver az ország bizonyos részein, illetve aztán beszámol majd nekünk az úgynevezett elfelejtett válságról közép-afrikai köztársaságban, a felkelőkről, a, az államcsígyről. Majdnem 5 millióan vannak, vagy élnek mély szegénységben, ez egy nagyon-nagyon súlyos humanitárius válság. Nagyon nagy feladat ezt a válságot, vagy az erre adott válságra való választ koordinálni. Gratulálok önnek ehhez. Az EU sokat tett azért, hogy regionális segítséget adjon, és megpróbálja a stabilitást elérni. Az ENSZ, az USA, Franciaország is egyértelművé tette azt, hogy nagyon nagy az esély a népírtásnak. Ruanda után 20 évvel el kell kerülni, hogy hasonló eseményekre kerüljön sor Afrikában. 6000 kék sisakos Afrikába való küldéséről van szó. Franciaország is 1500 katona kiküldetésért fontolgatja. Azt hiszem, csak akkor lehet ezt az egész válságot megszüntetni, megoldani, hogyha az eredendő oknál az eredendő okot próbáljuk megoldani, tehát a, a szegénységet, szegénységen próbálunk segíteni, segítenünk kell a lakosságnak. 197 ország listáján a 180. legszegényebb, a 180. országról van szó a szegénységi listán. Európa jelenlegi nehézségei nem szabad, hogy elvonják a figyelmüket a humanitárius válságokról, amelyek a világ többi részén láthatóak vagy történnek. A Fülöp-szigetek katasztrófájára figyelünk legújabban, de nem szabad, hogy a figyelmüket elvonják a közép-afrikai köztársaságban történő eseményekről. Köszönöm még egyszer Georgiev azt, hogy ide látogatott, és várom a véleményét. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm Brock úrnak, illetve Zsoli asszonynak, hogy felvezették a mai témát, a szírválság, illetve a közép-afrikai köztársaság válsága a két fő témánk. Conflicts that in many ways Két országról van szó, két különböző válságról. Sok szempontból nehéz lenne két különböző válságot találni. Szíria az évtized legsúlyosabb válsága. A sajtó, a média nagyon odafigyel erre. Másik részről viszont ott van a Közép-Afrikai Köztársaság, Ez az elfelejtett válsága, vagy az elfelejtett ország legjobb példája. De bizonyos szempontból nagyon hasonló ez a két ország, illetve két válság. A méret szempontjából is. Szíria esetében több mint 10 millió emberrel volt hatással a válság, humanitárius segélyre szorulnak. A közép-afrikai köztársaság esetében a 4,6 milliós lakosság 4,6 millió lakójára volt hatása a háború. Egész régiókat destabilizálhat mind a két válság, ez is hasonlóság, illetve az is hasonlóság, hogy milyen tanúságot vonhatunk le abból, hogy mi lesz akkor, hogyha nem lépünk fel megfelelő, megfelelő időben mi nemzetközi közösség. Mielőtt részletesen beszélnék ezen két témáról, miután Brock úr Említette a Fülöp-szigeteket. Néhány szóval hadd szóljak a Fülöp-szigeteki helyzetről. Drámai a helyzet, ezután a katasztrófa után, a Haiyan ciklon után, de hadd mondjam el azt, hogy az Európai Unió nagyon gyorsan, nagyon koordináltan és nagyon nagylelkűen lépett fel. Én november 16-án jártam Taklobánban és az érintett területeken, tehát egy héttel a tájfun lecsapása után. Amit a helikopterből láttam, az szívszorongató volt. Látható volt a különbség a között, hogy hova csapott le a tájfun, és hova nem. Az egyik oldalon paradicsomi állapotok voltak, a másik oldalon pedig pokolbéliek nagyon hasonló volt a cunami utáni helyzethez, amit láttam, illetve a haiti földrengés utáni helyzethez. Együtt éreztem az emberekkel, mert olyan nagy volt a kiterjedése ennek a, ennek a katasztrófának, hogy nehéz eljutni az áldozatokhoz, az érintettekhez. De mi európaiak ismételten megmutattuk, megmutattuk, hogy szolidárisak vagyunk más nemzetekkel, nehéz pillanataikban, vagy amikor nehéz időket élnek. A tájfun tovább vonulása után szombaton már ott volt az EU szakértői csapata, és vasárnap volt az első, meg volt az első donori határozat. A taklobani területen három nappal a tájfun után ott volt az első nemzetközi csapat, mi is benne voltunk, a víz tisztításáért, illetve orvosi segítségért felelős csapat ez, aztán ez egy német csapat volt. Több mint 20 millió euróval járultunk hozzá a segélyhez a tagállamok, illetve az a bizottság, és természetben is segélyt is adtunk, illetve több mint 15 tagállam volt ebben a tekintetben aktív. Az Emergency Response Coordination Center felállítása után ez az első alkalom, hogy azt használhatjuk is, tehát ez egyfajta válságkezelő központ. Szerintem nagyon is látható volt, hogy az Európai Unió koordináltan lépett fel nem történt ez meg, hogy van akinek kétszer segítettünk, másnak meg egyszer sem. Önök egy, egyre több ország láthatja azt, hogy mi európaiak segítünk nekik, de most térjünk rá a fő témáinkra, Szíriára, illetve a Közép-Afrikai Köztársaságra. Ami a politikai helyzetet illeti, a GEF 2-nek már megvan a dátuma, január 22. Reméljük, mi, akik humanitárius segéllyel foglalkozunk, hogy ez a béke felé vezető út egyik köve, de azt is tudjuk, hogy hogyha másnap mondjuk nagy siker lesz a Genf 2, Genf 2-es folyamat, akkor a következmények annyira súlyosak, még akkor is olyan súlyosak lesznek a következmények, hogy még 2014 után, 2015 után is lesz humanitárius feladatunk. Három dolog foglalkoztat és aggaszt minket különösen. Az első, hogy Szérián belül milyen hatással volt ez a, ez a válság, tehát nagyon elgyengítette a lakosságot, és nagyon nehéz hozzájutni a segélyhez. Valójában egyre súlyosabb a helyzet, tehát egyre nehezebb eljutni Szíriába, illetve Szírián belüli területekre. Hogyha nem javul jelentősen a helyzet, a Szírián belüli helyzet, tehát nem juthatunk közelebb, nem juthatunk el könnyebben el a lakossághoz, akkor egyre több lakos és gyermek veszíti el úgy az életét, hogy segíthetünk volna rajta. De a külföldre történő exodusszal még bolthat is ez a helyzet. A legrászorulóbbakat érinti leginkább a válság nőkre, gyermekekre és idősekre gondolok. Nézzük a gyerekek helyzetét. Rendkívül aggasztó a helyzet. El, el, elképzelhető, hogy a szomáliai ö, válsághoz hasonló következményekre számíthatunk Szíriában is egy egész generáció vész el, illetve, radikaliz- illetve tűnik el. Sokak fegyvertől halnak meg, golyótól, de van sok olyan gyerek, aki éhen hal, vagy aki olyan betegségtől hal meg, vagy veszi el életét, amit tudnánk kezelni. Szíriában ingyenes volt az oktatás. A fiú 97%-a, a lányok 96%-a iskolába járt. Most 2,6 millió olyan gyerek van, aki nem jár iskolába, és ott van még a 2,2 milliós menekült tömeg. Az iskolás korú gyermekek kétharmada nem jár iskolába. A harmadik probléma. Nagyon aggódunk amiatt, hogy milyen hatása lesz majd ennek a válságnak Libanonra, illetve Jordániára, destabilizáló hatástól férünk, az ottani lakosságra is súlyos hatással lehet, illetve akár Európára is. Becsléseink szerint növekedhet a menekültek száma, hogyha Libanon összeomlik. Reméljük nem így lesz, de ha mégis megtörténik, akkor Európába, az Európába érkező menekültek száma nagyon megnőhet. Bulgáriában láthattuk már, vagy más európai tagállamokban is, hogy egyre több menekült ér, érkezik Európába. Antonio Guterressel, az ENSZ menekültügyi biztosával egyébként most Pénteken voltunk Bulgáriában, Malmström biztos asszonynal együtt értékeljük a helyzetet, illetve a UNHCR is segít nekünk ebben. Tehát mik a becslésünk, mire számítunk, mire várunk? Sajnos nincsenek túl jó perspektíváink. A helyzet nem javul, sőt, Fokozatosan rosszabbodik a helyzet, tehát gyorsan romlik a helyzet, előre nem látható események miatt, mondjuk Szíriában, avagy említettem, hogy mi lesz, hogyha Libanon összeomlik, és nem tudja befogadni a menekült áradatot. Ez azt jelenti, hogy 2014-ben nagyon megnőnek a menekültügyi igények. Kérdés csak az, hogy mit tehetünk. Négy pilléren alapul a tevékenységi körünk. Először is a szükséges pénzösszeg összegyűjtésre, hogy tudjunk segíteni az embereknek Szíriában és a szomszédos országokban. Eddig két milliárd eurót sikerült összegyűjteni, felé, ennek a fele körülbelül Szírián belőre megy, a másik fele pedig a szomszédos országokba. Ebbe beleértjük a libanoni és jordán közösségek támogatása, akik befogadják a szírmenekülteket. Többre van azonban szükség. December 18-án Brüsszelben lesz egy konferencia, aminek az a lényege és célja, hogy másokat is mobilizáljunk, tehát hogy a 2014-es évre újabb összegeket, pénzt gyűjtsünk. Aztán fontos az is, hogy a hozzáférhetés biztosítsuk. A kormányoldal, illetve az ellenzék oldal befolyását kérjük arra, hogy el tudjuk azt érni, hogy eljussunk az emberekhez. Az ENSZ-nek van is ezzel kapcsolatban egy, egy ajánlás, egy határozata, de sajnálatos módon még nincs meg egy olyan, nincs egy olyan határozat vagy állásfoglalás, amely kötelező érvényű lenne. Ez azért fontos, mert mindent, hogy mennyi pénzünk van, hogyha nem jutunk el az emberekig, akkor ez hiába való. Harmadik dolog. Azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehet eredményesebb a koordináció az ensz és a humanitárius segélyadókkal, illetve létezik egy magas szintű kontaktcsoport, ebben a régióban található országok, szomszédos országok vannak jelen, az ENSZ biztonsági tanácsának tagjai, illetve uniós országok, és megpróbáljunk, megpróbálunk együttesen fellépni, Damaszkuszban volt egy irodánk, ezt be kellett zárnunk, de most úgy tűnik, hogy megint kinyitjuk. Végül, de nem utolsó sorban, az elveszett generáció kérdésével foglalkozunk, tehát a szír gyerekeket próbáljuk megmenteni, az UNICEF-fel együtt a No Lost Generation kezdeményezést indítottuk el. Ennek az a célja egyrészt, hogy a gyerekeket segítsük, másrésztől viszont, hogy őszintén fogalmazzak, saját biztonságunk értékében tegyük ezt, nem feltétlenül, tehát nem mi akarjuk újraépíteni az országot, de egyfajta biztonsági kötelékre van szükség. Az önök támogatása elengedhetetlen mindenben. Nem lesz egyszerű ez a feladat. Most pedig a Közép-Afrikai Köztársasággal szeretnék foglalkozni. Ahogy Zsoli asszony is említette, jártam a Közép-Afrikai Köztársaságban kétszer is az idén, egyszer Valeriano másodszor pedig Fabius miniszterrel, Franciaország miniszterével, illetékes miniszterével. Olyan országról van szó, amely gyakorlatilag nagyon rég óta nincs már a világ érdeklődésének homlokterében. A néhai válság immár rettentő méretű tragédiává eh, alakult az állampúcs óta, és azóta, hogy Szeleka eh, átvette az urámat az ország fölött. Amit láttam, az a szabadrablás cunamia. Eh, a bozótban rejtőzködő emberek véletlenszerű fegyveres támadásoknak vannak kitéve. Az emberi jogok megsértése tömegessé vált. Gyilkosságok, kínzás, emberrablás, nem érőszak. Bangir főváros, amely rettentő állapotban van, de ott még legalább van valami nyoma a kormányzásnak, valamiféle rend, mintha lenne. Bangin, kívül a kormány elpárolgott fizetést hónapokig nem kapnak az emberek, a polgármesterek folyton a fővárosba szaladgálnak, az állam, állami szolgáltatások megszűntek, csak humanitárius szervezetek vannak jelen, akiket dicsérettel kell, hogy illessünk, mert nagyon sérülékeny emberek eh, védelmére próbálkodnak gondoskodni, ennek ellenére, hogy maguk is óriási kockázatokat kénytelenek elviselni. A legutóbbi időkben is két eh, aktivista vesztette életét a közép-afrikai köztársaságban. Amikor a probléma lényegét vizsgáljuk, két rendkívül veszélyes elemre kell eh, figyelnünk. Ez az ország most először tapasztalja meg a vallások közötti konfliktust vallási alapon folytatott, hogy elkövetett gyilkosságok nem voltak jellemzőek. Eh, a francia miniszter Fabius úr eh, arról beszélt, hogy most már megjelent a genocidium, a népírtás, korában ez nem volt jellemző, a parancsnokai többnyire eh, muszlimok, eh, közülük sokan külföldiek, és eh, a konfliktus elkezdett vallási színezetet ölteni, és ahogy máshol is láttuk már a világban, egy ilyenfajta át, vallási értelemben ideologizált konfliktust rettenetesen nehéz megállítani. Egyáltalán nem hipotetikus forgatókönyv az, hogy Ruanda a kettő válhat a közép-afrikai köztársaságból. Mit kell tennünk? Nos, az EU drámai módon mobilizálta erőforrásait a humanitárius erőfeszítések, erőfeszítések megtámogatására, és ők maguk a szervezetek, helyi szervezetek mondják, hogy most már nem a pénz a gond, hanem az ottani emberek az első a prioritás a biztonság megteremtése, a biztonságot pedig csak úgy lehet újjáépíteni, hogyha jelentős, tömeges eh, békefenntartói jelenlétet biztosítunk az országban, annak érdekében, hogy megvédjék a népességet a rettenettől. Békefenntartókra van szükség, hogy segítsenek az emberjogi, bocsánat, a humanitárius eh, aktivistáknak a működésében, hogy eljuthassanak az emberekhez. Fontos olyan politikai folyamatot létrehozni, elindítani, amely a normalitáshoz, a választásokhoz vezet. Ehhez nemzetközi szerepvállalásra van szükség éjjel-nappal. Ez rendkívül fontos a nemzetközi közösség számára, alapvető fontosságú, hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogy 2015 elejéig eljussunk oda, hogy szabad választásokra kerüljön sor. Harmad részt, őszintének kell lennünk saját magunkkal, nézzünk azzal szembe, hogy megengedtük, hogy a közép-afrikai köztársaság elárvuljon, hiszen nincs már gyakorlatilag segélyrendszer hosszú távú elkötelezettségre van szükség, hogy a fejlődést támogassuk, mert ahogy Zsuli asszony is mondta, a fejlesztés a legjobb módszer arra, hogy a konfliktusokat és a katasztrófákat elkerüljük. Hagy fejezek be ezt, az, ezt a felszólalást egy nagyon fontos kérdéssel. Nem elveszett ügy még a közép-afrikai köztársaság sorsa, még fordíthatunk az ügyek állásán, hogyha a következő hónapokban és években vállaljuk a rész révételt. A külügyi szolgálat fejlesztési kollégák rendkívül fontos munkát végeztek eddig is, és mindannyian elköteleztük magunkat amellett, hogy a köztársaság sorsán fordítsunk. Hagy fejezem be azzal, hogy hogy nem csak az a kérdés, hogy hogyan viselkedünk ezekben e, a konfliktusokban, azonban azt is meghatározunk ezzel, hogy milyen átfogó módon tudjuk az, e, a, a humanitárius e, ügyeket vinni, és hogyan tudjuk ezekben az európai ságot képviselni. Egy jelszónk van erre, in but out. Jelen kell lennünk, és ki kell oda lépnünk, amilyen gyorsan csak lehet. Az a humanitárius segítségeket nem egy másik bolygóra kell szállítani, e, jelen kell lennünk, e, mégis kívülállóknak kell maradnunk, mert nem politikai megfontolások alapján kell intézkednünk, lépnünk, hanem a függetlenség és a részre nem hajlás, tehát az elfogadatlanság alapján politikailag semlegesen kell ö, e, szerepet játszanunk. Említhetném Észak-Malit, említhetném a közép-afrikai köztársaság vidéki részeit, vagy Szíriát is, ahol nem politikai állásulásra van szükség, hanem a vérengzés, a konfliktus megszüntetésében kell szerepet vállalnunk. Meggyőződésem, annak ellenére, hogy jövőre már nem leszek a bizottság tagja, hogy ez a megközelítés, amelyet Európa fölvállalt, és ezt teljes szívemből mondom, in but out, ott kell lennünk, jelen kell lennünk, de kívülállóként. Nos, ez az, ami Európának, mint a lágy erő képviselőjének az egyetlen lehetséges működési módja. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nos, úgy gondolom, hogy ha jövőre már lesz a bizottság tagja, akkor az ön kormányát kell megkeresnünk, hogy valamit intézzünk ezen a fronton. De Kaiser asszonynak adom meg a szót. Je suis comme vous prête à discuter avec le gouvernement bulgare. Köszönöm, elnök úr. Én is szívesen beszélek a bolgár kormánya, hogy Gergieva asszony a székében maradhasson. Nos, Köszönöm az összes erőfeszítését, szeretnék Szíriára koncentrálni, hiszen ezt az országot ismerem legjobban a kettő közül. Van valami, ami banálisnak tűnik, de a halálesetek és a betegségek statisztikái eh, az otthonokból elűzöttek és a menekültek körében tragikus. Három hete e, jártam Szíriában és Libanonban, e, és e, a számos betegséggel és halálesettel kapcsolatos statisztikáról értesültem, és azt hallottam, hogy olyan sok munkánk van, hogy még a statisztikai munkát sem tudjuk elvégezni. Ez tragikus, hiszen jön a tél, és a tél legalább annyi ember fel fog pusztítani, mint a bombák, a, a gránátok, a háború összes eszköze. Rettenetes humanitárius katasztrófáról van szó, és még azt sem tudjuk, hogy mi történhet, mert nincs olyan statisztikánk, amelyből következtetni tudnánk a dolgok menetére. Tehát tudni szeretném, hogy a humanitárius katasztrófa ellenére nem lenne valami mód arra, hogy használható adatokra tegyünk szert, hogy ennek alapján megítélhessék, hogy hogyan fejlenek, hogy, hogyan, mi a tendenciája az eseményeknek. Az, a humanitárius támogatás nem politika, az a politikán kívül, kívüli dolog. Most három kérdéskör van. Egyrészt ugye a vegyi lefegyverzés, a Genf 2-vel kapcsolatban vannak bizonyos remények, és a harmadik pedig a humanitárius intézkedések sora. Van-e bármiféle mód arra, hogy vízumot kapjanak Szíriába, mennyire van lehetőség arra, hogy ott dolgozzanak, tevékenykedjenek, milyen akadályok vannak, az akadályokat a kormány vagy az adott helyzet okozza, vagy a felkelők. Hiszen 2000 különböző felkelő csoport van Szíriában, és amikor az ember az ő térségükbe teszi be a lábát, akkor ugye velük kell párbeszédbe lépni, egyesével külön-külön. Ez lett volna a második kérdésem, a harmadik pedig a térre vonatkozik. Az önök rendelkezésre álló finanszírozási lehetőséggel kapcsolatban tud-e nekünk beszélést adni arról, hogy milyen mértékben tudják fedezni az igényeket. Nem olyan régen még arról beszéltünk, hogy milyen családokat támogatunk, és milyen családokat nem támogatunk már, mert nincs elég pénzünk, és láttuk, hogy a táborokban a családok egymásnak esnek, mert az egyik család már nem kapott humanitárius támogatást, a másik meg igen. Tehát nagyon tényszerű kérdések ezek, de köszönöm szépen minden esetre a munkájukat. Nincs mikrofon. Köszönöm szépen, elnök úr, én is szeretnék köszönetet mondani Georgie asszonynak, megköszönöm erőfeszítéseit, és örülök annak is, hogy eljött ide hozzánk, hogy, el, hogy beszámoljon arról, milyen is a helyzet. Két kérdést szeretnék röviden föltenni, az első, az EU és a tagállamok a legfőbb donorok Szíriában. Kérdezném, hogy mely más ország próbálkozik még. Az arab országok, ott vannak a gazdag országok, mint Katar, vagy az Emirátusok, vagy Szaudarábia. Ők is próbálnak segíteni a humanitárius segé- helyzetem? Második kérdés. Ez talán kicsit túlmutat az első, illetve túlmutat a humanitárius felvetéseken az USA és Oroszország között kialakuló újonnani helyzet, gondolok a vegyi fegyverek megsemmisítésére, illetve a két-három nappal ezelőtt megszületett Genfi megegyezés Iránról. Nos, mindez segíthete abban, hogy a Genfi folyamat végre beteljesedjen? Segíthet ez egyáltalán? említette önt, hogy ön azt, hogy Szírián belül nehezen jut el a humanitárius segély oda, ahol szükség van rá igazán. Tehát a Genfi folyamatra vonatkozik az egyik kérdés, a második pedig arra, hogy ez segíthet-e abban, hogy a rászorultakhoz eljusson a segély Szíriában. Köszönöm. Elnök mikrofon nélkül. Köszönöm, biztos úr Köszönöm a szenvedés szavait is. Három kérdésem lenne. Elmondaná, hogy mi az ön véleménye szerint a legnagyobb akadálya az ember, a humanitárius segélyekhez való hozzáférés megvalósításának, másrészt e, a segély dolgozók e, biztonságának e, tekintetében mi a legfontosabb elképzelése. Végül a Genf 2 változást hozhat el. Thank you, Chair. Köszönöm. Éva. Elnök úr. Az in, but out, ott lenni, helyben lenni, de kívülállónak maradni ezt nagyra becsülöm, pontosabban ezt, ezt elfogadom. akkor rendetesen nehéz ezt betartani, hogyan keresünk megoldást, hogyan biztosítjuk az emberi jogi az, az humanitárius támogatás segélyt egy ennyire átpolitizált közegben. Olvastam, hogy szír menekülteket látogatott meg Bulgáriában nemrég, eh, és eh, kurd etnikumhoz tartozó menekültekkel is szót váltott. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió eh, több dologgal foglalkozik. Itt egyrészt az Európai Unió területén menekültként jelenlévő szíriaiak kérdésével épp úgy, mint a Palesztinában. Ugyanakkor fontos felvetés, hogy, hogy Palesztinába is jutottak szírmenekültek, egész pontosan palesztin, eh, elnézést a tolmács javít, tehát palesztin eh, nemzetiségű, etnikumú szíriaiak is megjelentek az Európai Unió területén menekültként, eh, az ő ügyük is fontos. A kérdés tehát, lát-e lehetőséget arra, hogy még a helyzetet fordítsunk, és a normalitás és a választások útjára lépjen az ország, itt óriási kívásnak látom ezek bármelyikét, hiszen nemrégiben a Szeleka, ugye, amikor bemasírozott a fővárosba, akkor az Afrikai Unió csapatai gyakorlatilag nem tudtak semmiféle ellenállást kifejteni, nem is tudták, mit kell ők Az országot kudarcos államok veszik körül, bukott államok, az úr ellenállási hadserege, e, és már is befejezem, e, tevékenykedik a környéken. Tehát mire alapozta azt a véleményét, hogy 2015 elejére az ország a béke útjára lépés szabad választásra kerülhet sor. Szeretnék ebben hívni, hinni, de mire alapozza ezt a véleményét az elnök ismét mikrofon nélkül beszél. This is a great moment to be called before Charles Tannock. I have... Hihetetlen alkalom, Charles Tenok előtt kerülök sorra. Chairman, um, thank you very much indeed for your tour de raison. Was... Köszönöm szépen, hogy észszerűen kezeli az időt. Mi itt az EU-ban úgy tűnik, hogy fizető emberek vagyunk, nem szereplők. Örülök annak, hogy humanitárius segélyt adunk, de kérdés az, hogy meddig tarthat még ez, hogy a humanitárius segélyt úgy adjuk, hogy az embereknek nem mondjuk meg azt, hogy hagyják abba az ilyenfajta viselkedést, különben nem fizetünk többet. Az én választópolgáraimnak ebből elege van, gondolom másoknak is. Nyilván ki kell fizetni a humanitárius segét, ha szükség van rá. De azt hiszem, lehet érvelni, hogyha nem hagyják abba a felelőtlen viselkedést, akkor nem kapnak több pénzt. I want to thank you very much, Madam Köszönöm szépen, Georgiev asszony, ezt a beszámolót. Kérdésem, hogy hogyan vélekedik azon, azon tagállamokról, amely, amelyek nem felelnek meg annak az irányelvnek, hogy a határokat meg kell nyitni Ugye két, két és fél millió menekült van, Franciaország 200-at, Norvégia 500-at, Németország 600-at fogad be, és Svédország, ahol kevesebb, mint 10 millió ember van, 1700 ember fogad be. Ez megfelel az irányelveknek, hogy nyissuk meg a határokat? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora comisaria. Köszönöm szépen, elnök úr. a palesztin menekültek helyzetével kapcsolatban szeretnék megjegyezni valamit, hiszen ők a saját országukban, e, Szíriában is már gyakorlatilag menekültnek voltak tekinthetőek. E, a hírek alapján nagyon nehéz helyzetben vannak bármely más országban is szinte lehetetlen az, hogy elfogadják őket, nem mehetnek vissza Egyiptomba, nem mehetnek Palesztinába vissza, nehézségeik vannak azzal, hogy Európába eljussanak, hiszen nem tekintik őket menekültnek sem, hanem számüzetek gyakorlatilag. Tehát a helyzet egyébként is súlyos, ezen kívül az ő helyük valószínűleg a palesztin ügy még súlyosabb, még nehezebb, és szeretném tudni a véleményét ezzel kapcsolatban. Микрофон, микрофон az Благодаря, господин председател. Ще говоря на български язик. Köszönöm, elnök úr. Bolgárul fogok beszélni. Szeretnék gratulálni Kirgieva asszonynak, hiszen igen, részletesen elmagyarázta a helyzetet, és nagyon világos befezetést nyújtott nekünk a szíriai válság természetrajzával Eh, és ugyanígy a közép-afrikai köztársaság eh, jelenébe. Nyilván bonyolult ügyek ezek egyrészt humanitárius támogatásra van szükségünk a szír eh, nép, a szír, szírián polgárai számára. Ugyanakkor ugyanek a kérdésnek van egy másik oldala is, amiről konkrétan én inkább beszélni szeretnék. Úgy gondolom, hogy fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy lehet az, hogy az Európai Unió koordinálja ezeknek a menekülteknek az útját e, Szíriából más országokban. Hogyan fogjunk segíteni ezeknek a menekülteknek? Hogyan tudunk e, e, erőfeszítéseket tenni az oktatásuk, az egészségügyük vonatkozásában? Hogyan fogjuk támogatni azokat az országokat, amelyeknek szembesülniük kell Eh, a menekültek áradatával. Közismert titkok, ezek olyan problémák, ezek, amelyeket az európaiakat is befolyásolják. Ilcsev úr, köszönöm szépen! Nagyon rövid kérdést fogok föltenni, elnök úr. Január 22-én Georgiev asszony, a Libe delegáció számos politikai frakció képviseletében Bulgáriába fog ellátogatni. Felkeressük a török határt, sőt, Törökországba is átvegyük. A menekült táborokat, menekült központokat felkeressük. Mire kéne leginkább odafigyelnünk? Említette, hogy Európa soft power. Ön szerint ezt a fajta puha erőt föl lehet -e használni eredményesen azok ellen, akiknek hard powerjük, kemény erejük vagy van. Visszahőkölnek tőlünk? És itt nem az usa gondolok, csupán, hanem Kínára és Oroszországra is. Jó lenne, hogyha figyelmükbe ajánlanak, hogy gondolkozzanak azon, milyen tragédia folyik jelenleg az országban. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony, a szír helyzet rendkívül súlyos humanitárius szempontból. A brit sajtóban arról olvashatunk, hogy a, az, az orvlövészek direkte gyermekeket céloznak meg, és ilyen súlyos fegyveres konfliktust a, a, a kongói vész, válság óta nem láthattunk. Fontos lenne, hogy egyfajta nemzetközi közösség által kitalált segít vagy megoldást találkozunk ki. A baráti országokra gondolok, Törökországra, Katára, Szaudarábiára, ők a dzsihadi extremistáknak, az iszelnek és az almusztrának adnak fegyvereket. Ez destabilizációs hatású Jordániában és Libanonban is érezhető ez a, haja, ez a hatás, de az Iránra való hatásról nem beszél, a sí, síita a lakosságra van ott hatása. Irakból egy évtizeddel ezelőtt nagyon sok keresztény kisebbségi érkezett Szíriába a diktatúr elől menekültek, most ismét veszélyben vannak a dzsihadista szélsőséges csoportok, mészárolják le őket. Hogyan győzhetnénk meg arról az említett három országot, hogy ne lássa el fegyverrel a fegyveres erőket? Ismét mikrofon nélküli hozzászólás az elnök részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, biztos asszony, ezt a beszámolót. A kiskorúakkal kapcsolatban lenne egy gondolatom. 1400 kiskorú 18 éve aluli vesztette életét a háború óta, ebből 800-an 800-at kivégeztek, több mint 400-at az orvlövészek lőttek le, és körülbelül 400-at megkínoztak. Milyen konkrét lépéseket teszünk, hogy segítsünk a kiskorúakon? Említett, hogy az UNICEF-fel van egyfajta együttműködés. Jó lenne, ha erről többet tudnál mondani. Még egy kérdés. A szír kormány a, a, a Homszi helyzetet mennyire tudja kontrollálni, illetve hogyan garantálja azt, hogy oda eljusson a humanitárius segély. Erről mit tud még mondani? Nézzük a közép-afrikai köztársaságot. Nagyon örülünk annak, hogy ilyen nagy lendülettel próbál segíteni, drámai válság alakult ott ki. Valóban kevés, kevés ország figyel erre. Július óta számolt be erről a helyzetről a devében, azóta milyen erőlépés történt, mit tett az állam, a köztársaság a helyzet megoldásáért. Van ennek egyébként kétoldalú, megáll, kétoldalú találkozóink az Afrikai Unióval, másokkal. Tudja, hogy számíthat ránk a nehézségek ellenére, megpróbáljuk elérni azt, hogy igazi eredményeink legyenek. Köszönöm. Köszönöm, rövid leszek. Köszönöm, hogy szólított. Ami az arab államok szerepét illeti, kicsit messzebb mennék, mint kollégáim. Milyen erőjátételt, milyen tökéletételt tudunk alkalmazni a támogatások tekintetében az a UNHCR ülés hogyan ment végbe, milyen források biztosítására született döntés, ami az ember ami a monetárius segélyekhez való hozzáféréssel kapcsolatban úgy gondolom, hogy más a helyzet, amit az állásfoglalás mond, és más az, ami helyben gyakorlatban folyik. Tudna arról beszélni, hogy pontosan gyakorlatban mire lenne szükség ahhoz, hogy jobban hozzáférjenek az emberek a humanitárius segélyhez. Végül egy kollégám találkozott a palesztin menekültekkel, akik azt mondják, hogy számukra az alkaida jelenti a legnagyobb problémát. Nem szeretnék politikai kommentárokba merülni, hogy kollégám Kaiser úr is demonstrálta, fontos megértenünk, hogy honnan származnak az igazi veszélyek Szíriában. Szeretném, hogyha erről azért beszélne eh, politikai megfontolásoktól függetlenül. Elnök mikrofon nélkül. Very much. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket és a megjegyzéseket. Eh, köszönet azért is, hogy demonstrálták, hogy mennyire fontos önök számára ez az ügy ami fontos is egy ilyen súlyos válság esetén. A Közép-Afrikai Köztársaság Afrika szívében található egy nagyon sérülékeny régióban. Hogy válaszoljak, talán tömbökben, kollégám majd figyel itt balomon hogy ne hagyja ki semmit. Jobb így blokkokban válaszolni, mint kérdésenként, mert a kérdések összefüggenek, az idő viszont korlátos. Először is, ami azt jelenti, hogy mit tudunk a szíriai fejleményekről. Az elnök kivételesen bekapcsolva hagyta a mikrofonját. Perhaps it, it is being picked up by my, my mic. De lehet, hogy eh, Howitt úré vagy eh, Gergiev asszonyéban bekapcsolva is az ő mikrofonjukon keresztül halljuk az elnök beszélgetését. Grigori asszony. Nos, mit tudunk a szírei fejleményekről, mennyire jók az adatok, a statisztika, mit tudunk tenni annak érdekében, hogy megismerjük, hogy kiket érint legdrámaibb módon a helyzet. Nos, az a helyzet Szíriában, hogy az információ, amelyet összegyűjtünk, nem teljes mértékben teljes, illetve nem eléggé pontos. Tudjuk bizonyossággal, hogy 18 18 gyermek bérlunásos megbetegedésről tudunk, de nem tudjuk, hogy van-e több is, amelyről esetleg nem számoltak be, egyszerűen azért, mert a különböző populációk, a harcoló felek <clears throat> által elzárt területeken fordulhatnak elő esetleg további megbetegedések, amelyekről nem tudunk. Megpróbáltunk egy olyan koordinációs mechanizmust alkalmazni, amely a legfontosabb segélyszolgálatokat összefogja Szíriában és szomszédságában, hogy a lehető legpontosabb képet hozzuk, állítsuk össze arról, hogy mely populációk vannak a veszélyben, mekkora kockázat és milyen arányban jut el a segély az emberekhez. Nos, az EU, a bizottság, vezető szerepet vállaltunk abban, hogy a legfontosabb partnereket koordináljuk, és egy sokkal szisztematikusabb információgyűjtésre ösztönözzük, mind a problémák felmérése tekintetében, mind a megoldási lehetőségek tekintetében. December 18-án egy ülést fogok itt vezetni, amelyet egy parlamenti meghallgatás fog majd követni a humanitárius segélyszolgálatok legfontosabb vezetőivel az ő jelenlétükben. Nos, pont ezekkel a kérdésekkel fognak majd foglalkozni ezek az események. Különösen aggaszt bennünket a kockázatok sora, amelyek, eh, amelyek te, elterjedhetnek a, a környéken, például a gyermekbénulás, fertőzés vagy eh, egyéb betegségek. Eh, Szíriában az egészségügyi rendszer megszűnt, pont. Nem létezik. Csak néhány paramétert hogy mondjak el. Már nem létezik, egy olyan országban, eh, amely korábban közép eh, szintű eh, bevétellel leírható jótelsítő ország volt, 15 ezer orvos hagyta el Szíriát, a mentősök 42%-a, bocsánat, 92%-a, a mentőautó 92%-át kilőtték használhatatlan. Az orvosi egészségügyi létesítmények kétharmada romokban áll, számos, számos létesítmény egyáltalán nem működik. A humanitárius közösség feladata az egészségügyi szolgáltatásokat nyújtani, hogyha ez nem lenne ott, akkor gyakorlatilag semmi nem lenne. De beszélhetünk himlőről, beszélhetünk a hasmenés vagy gyerekek körében. Nagyon egyszerűen kezelhető betegségek sem állnak sem kezelhetőek, mert egyszerűen nincs tiszta ivóvíz például. Hagy beszéljek arról is, hogy mit teszünk konkrétan a gyermekek érdekében. Nos, az UNICEF partner kapcsolatunk részeként négy gyermekeket szélzó intézkedési blokkot dolgoztunk ki országonkénti alapon Szíriára és szomszédos országaira. A négy kategória eh, a következő támogatás nyújtása célzottan a gyerekeknek, különösen a vakcinálás, tehát a védőoltások nyújtása, táp eh, étrendi támogatás nyújtása leginkább veszélyeknek itt a gyerekek számára, a védelem biztosítása a Szírián belül és a szomszédos országokban is olyan intézkedésekkel, amelyek megvédik a gyerekeket az erőszaktól, a lányokat, a túlkörei házasságkötéstől és a prostitúciótól. Sajnálom, hogy ezt így ki kell mondanom. Gyakorlatilag rabszolgamunkáról van szó, mind a prostitúció, mind egyéb foglalkoztatások tekintetében fontos az oktatás biztosítása Szíriában és ugyanígy a szomszédos országokban is a gyerekek számára. Negyed részt pedig fontos, hogy a szír fiatalság azok, akiknek majd egyszer helyre kell állítaniuk az országot, újjá kell építeniük, fontos, hogy megakadályozok a radikalizálódásukat különösen az első három területen belül olyan intézkedéseket határoztunk meg, amelyeknek kb. 1 milliárd dolláros költsége van a következő 18 hónapban. Kuwaitban legközelebb, amikor összeélünk, akkor ezt az ügyet meg fogjuk vitatni az várakozások szerint, tehát konkrétan a gyermekeket célzó intézkedéseket, és azt fogjuk átgondolni, hogy ki, tud tenni, ki mit tud tenni a különböző szervezetek részvétele milyen módon valósulhat meg. Másrészt ugye kérdés, hogy hogyan osztjuk meg eh, a felelősségeket, és hogyan szerzünk pénzt. Eh, Európa példamutatóan tevékenykedhet, de oly módon, hogy nyomást gyakoroljon másokra is, hogy ők is fogják meg a munka végét nagyon elkötelezetten jelen vagyunk mind látható módon, mind kevésbé látható módon, annak érdekében, hogy az országokat megközelítsük, Oroszországot, Kínát, és folyamatosan követeljük, hogy egyre többen, egyre nagyobb mértékben vegyenek részt Szíria és szomszédsága támogatásában megsegítésében. Néha ez sikeres, néha nem. Kuwait a sikeres példa. Kuwaitot meg tud győzni, hogy sokkal többet vállaljon, mint korábban vállalt volna, és ezt átlátható módon az ENSZ rendszerén keresztül teszi meg. Néha úgy érezzük, hogy a mi hangunkat nem nagyon hallja a világ. Ennek ellenére azt gondolom, hogy folyamatosan olyan mértékű mobilizációra van szükség, amely a régió igényeit, igényeinek megfelel. De nem csak a pénz mennyiségét tekintve vagyunk vezető szerepben, hanem leginkább abban is vezetünk, hogy mennyire látunk előre nagyon korán észrevették, hogy nem elég az érintett menekülteket segíteni, és köszönöm, hogy Irakot felvetették a kérdések közt, mert Irakra nagyon is kihat ez a helyzet. Most már 200 ezernél több menekült érkezett Szíriából Irakba, azonban a fegyverek szabad áramlása is érinti az országot. Ez is következménye a szíriai válságnak. Tehát mi voltunk az elsők, akik azt mondták, hogy föltétlenül meg kell segíteni azokat az országokat, amelyek megpörzsölődtek ennek a konfliktusnak a lángjaiban. Erre jelentős pénzek állnak rendelkezésre a szomszédsági költségvetésünkből, ugyanakkor nyomást gyakoroltunk a Világbankra, a, a Nemzetközi Valuta Alapra is, hogy vállaljanak felelősséget ebben a világrészben, a világnak ebben a részében és ennek a fajta eh, nyomásgyakorlásnak jó néhány eh, pozitív eredményét láttuk. Hogyha a szomszédokra gyakorolt pozitív hatás példáit kell még említenem, a bolgár képviselők és mások is felvetették eh, azt a kérdést, hogy Európára hogy hat ki ez a krízis, ez a válság mit jelent ez menekült áramlás szempontjából, kockázatok szempontjából, és mi az európai válasz. Nos, egyelőre, egyelőre mondom. A menekültek európai eh, eh, irányú áramlása viszonylag kicsi, ahhoz képest, hogy egyébként mekkora a menekült állománya ennek az országnak. Ma mintegy 55 ezer eh, szíriai polgár él Európában, e, miközben Szíria szomszédos országokban 2,3 millióan e, élnek. És ennek, mi is ennek a lényege, hogy beszéljek nagyon nyíltan. Amikor beruházunk abba, hogy a szír, szír embereket és a Szíria szomszédságát megvédjük, akkor egyúttal az Európa virányoló áram, menekült áramlásnak is gátat szabunk. Ez tény. Ezzel együtt érkeznek Európába emberek, és olyan valósággal nézünk szembe, amely rámutat arra, hogy a különböző európai tagállamok különböző hozzáállással némelyek nyitottabban, melyek zártabban viselkednek. Ön Svédországot említ, említette, de itt van Németország is például, akik további 14 ezer eh, eh, szír embert eh, fogadtak be révén és egyéb módon. Súlyos különbségek vannak a tekintetben, hogy a különböző országok hogyan állnak hozzá a menedékesek, a menekült, menekültek ügyéhez a szívem mélyén az a véleményem, hogy itt lépni kell. Ez nem az én dolgom, hanem Malmström biztosé Európa tagállamainak belügyi miniszterjé, de mint hogy én a probléma másik végén vagyok, tudom, hogy ez a válság mindenképpen oda fog vezetni, hogy egyre több menekült fog Európa felé indulni, mert olyan nagy a nyomás a szomszédos országokon, és olyan rettentesek a körülmények, és az egyik képviselő ezt is vetette, hogy, hogy és annyira romlanak ráadásul ezek a körülmények, hogy az emberek előbb-utóbb útnak indulnak. Hogyha bárki egy olyan anya helyzetébe képzeli magát, Eh, aki, aki azt kockáztatja, hogy a gyermekei életüket vesztik, hát minden ilyen anya fogná magát és menekülne. Ezért rendkívül kívánatos, hogy az Európai Parlament ebben az ügyben továbbra is igen aktívan eh, vegyen részt, mégpedig úgy, hogy igyekezzen az európai hozzáállást harmonizáltabbá tenni. Hagy mondjak egy példát, eh, új tanulság ez számomra, E, múlt héten kb. 100 ezer menedékes e, menekült volt Európában, ez egy nagy szám. Ezek 60%-a 5 országba érkezett. Németországba, Svédországba, Franciaországba, az Egyesült Királyságba és Belgiumba. Nagyon kis részük érkezett olyan országba, amelyeknek úgymond nincs hagyománya, abban, hogy menekülteket fogadjon be, stb. stb. Világos, hogy ahogy Nöpcsava azt, hogy mondta a kérdésében, sokkal koordináltabb erőfeszítésekre van szükség, hiszen tudjuk, hogy ez a válság még velünk lesz nagyon sokáig. Hogyan tudunk segíteni azoknak az országoknak, amelyek befogadják a menekülteket? Nos, Európának vannak eszközei erre, műszaki segítségnyújtástól, technikai segítségnyújtástól kezdve e, jobb határőrizetig, és ez Bulgáriában e, éppen most van telepítés alatt. E, de a legjobb módszer az, hogyha közös politikát alakítunk ki, közös megközelítést Európa szerte, amely segít abban, hogy igazságosabban és egyenlőbb módon terheljük szét ezeket a feladatokat. Nagyon kemény kérdés ez, figyelembe véve, hogy sok Európai Uniós tagállamban 5 eh, év gazdasági válság után eh, rendkívül magas munkanélküliség mellett egyre több, eh, egyre nagyobb az ellenséges, egyre gyakoribb az ellenséges érzület a menekültek ellen, egyre nagyobb a xenofóbia, az idegengyűlölet. Nem lesz triviális kérdés ezt a problémát megoldani, ugyanakkor ezt a problémát elő vagy utóbb meg kell oldanunk, nincs menekvés. És őszintén szóval, megint csak ö, e, olyan személyként, aki, aki, aki látja ezeket az összefüggéseket, itt az idő, most kell lépni jó hír, hogy van egy task force, amely ezzel a kérdéssel foglalkozik, de azt sem szabad elfelejteni, hogy a jugo, a jugoszláv válságot követően eh, kidolgoztunk egy eh, sürgőségi tervet arra, hogy mit fogunk tenni, hogyha Európába, Európa felé eh, menekült tömegek veszik az utat. Mégis hogy mondjak olyasmit is, ami azt tükrözi, hogy miért is vagyok büszke európai ságomra. Sokszor Nos, Európa sokkal nyitottabb a menekültek befogadására, mint bármely más világrész, ha az iparosodott országokról beszélünk. A menekültek 80-90%-a egy szegény országból, egy másik szegény országba, általában szomszédos országba megy. A maradék 10-20 százaléka menekülteknek, pontosabban ennek a 10-20 maradék százaléknak a 70 százaléka Európába érkezik, 65 százaléka az Európai Unióba. Tehát amikor bennünket Fortress Europe-nek tekintenek, Európa erődnek, Eh, amely eh, betonfalakkal veszi magát körül, hogy eh, gátát, gátat szabjon a menekültek áradatának. Ez nem tisztességes. Európa egyáltalán nem olyan gonosz, mint amilyen festik, vagy mint amilyen vádakkal illetnek bennünket. Ennek a menekültügynek egy másik eh, vonatkozása is, hogy eh, hivatkozok Icsev úrra, amikor ön eh, Törökországgal, Bulgáriával tárgyal. Nagyon érdekes látni, hogy a két ország hogy tudja működni ebben a közös kérdésben. Érdemes lenne megnézni, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy jobban felszerelkezzünk némi tudással arra, hogy milyen e, kategóriák lépik át a határokat. Vannak igazi menekültek, akik az életüket vélték, nekik segíteni kell. Vannak gazdasági migránsok, akik nem háború elő menekülnek, ezért kötelezettségünk e, velük szemben korlátozottabb, tehát nem e, kell őket menekültként kezelni. És van néhány menekült, aki kifejezetten biztonsági kockázatot jelenthet, de hogy tudjuk ezt a három különböző kategóriát eh, megfelelően kezelni, anélkül, hogy össze-vissza mosnánk a kategóriákat. Erre bizony valami hatékony eh, válaszadási politikát kell kidolgozni. És amikor a menekültekről beszélünk, akkor hagyj fejezem be a kérdésetnek ezt a részét a palesztin menekültek kérdésével. A leg inkább sérvékeny csoportot alkotják ők, hiszen gyakorlatilag menekültek palesztinként Szíriában, és ha onnan nem menekülnek, akkor duplán menekültek. <clears throat> Beszorulnak a háborús felek közötti konfliktusba, és vagy ott vannak veszélynek kitéve, vagy emmenek Libanonba, ahol beengedik őket, ugyanakkor rettentes körülményekkel kell szembenézniük, vagy eljutnak Európáig. Nagyon komolyan együtt dolgozunk az UNRWA-val, illetve az UNHCR-rel, az ENSZ szervezetekkel ennek a kérdésnek a megadásában, de valóban olyan csoportról van szó, akik drámai következményekkel kellett, hogy szembenézzenek. A harmadik kérdéscsoport arról azzal kapcsolatos, hogy milyen elvárásaink vannak a Genf 2-vel kapcsolatban, mi, a, mi lehet a politikai rendezés, hogyan tudnánk aktivitással késztetni a keményebb hatalommal rendelkező szereplőket. Nos, Genf 2. Nyílt szellemben támogató módon kell egy Genf 2-re alapuló béke folyamatot beindítanunk, azonban Egyáltalán nem magától értetődő az, hogy amikor a felek összeülnek, akkor eh, béke megalapodást tudnak elérni, és mondjuk gyorsan. Eh, ha gyorsan lehetne, legalábbis nem lehet gyorsan olyan megállapodást kötni, amit könnyű eh, végrehajtani Az iráni helyzet Szíria kapcsán tulajdonképpen pozitív, mert Irán a, szír, a szíriai konfliktusban egy elég nagy befolyású fél, és hogyha jó ügyet támogat Irán a e tekintetben, akkor azt örömmel fogadjuk. Hogy ez összességében hogy fog formát ölteni a jövőben, hát azt majd mi meglátjuk. Ami a biztonsági tanács állásfoglalását illeti, és hogy miért olyan fontos nekünk az, hogy ez megszeressen. Nos, azt hiszem, hogy Havit úr vetette ezzel a kérdést. Önmagában egy határozat a világon semmit nem jelent, hogyha nem hagyják végre. Mégis elkötelezettek vagyunk, elszántak vagyunk, hogy ezt, ez, ez megszülessen, még pedig azért, elnézést kicsit hosszabb vagyok, mint kellene, de hát nagyon sok kérdést kaptam So let me, I will, I will accelerate. Okay, but I will, I... Folytassa, folytassa, kérem, mondja az elnök többek közt. Megpróbálok gyors lenni. Issue is that we... Tehát a kérdés az, hogy eh, itt van egyrészt ugye a vegyi fegyverek eh, kérdése, ugyanakkor eh, nem nagyon foglalkozunk azokkal a hétköznapi fegyverekkel, amelyekkel egyszerűen levágják valakinek a fejét, vagy lerobbantják a fölrobbantják az embereket hétköznapi strapnál és lőfegyverek kérdése. Tehát kétségtelen, hogy nem helyes vegyi fegyvereket használni, és ez az első tan- alkalom, amikor a biztonsági tanács nem ítélte el a civilek és a humanitárius szereplők meggyilkolását. Tehát emiatt fontos, hogy erre sor kerüljön, de ahogy Havit úr is mondta, még fontosabb, hogy a határozat megvalósítása kerüljön. Ez azonban a nagy játékosok feladata, nekik kell itt lépni. Nekik kell nyomást gyakorolni, hogy ez mit jelent, hogy mit jelent a jobb hozzáférés a humanitárius segítséghez. Nos, e, e, vízumot kell adni minél több humanitárius dolgozónak, hozzáférés kell számunkra biztosítani, hogy eljuthassanak a, a célközönséghez, Ebben fejlődést látunk, de az messze nem elég. Fontos, hogy a humanitárius konvojok útvonalát kijelöljük, ezeket az útvonalakat a felek tiszteljék, tiszteletben tartsák, és hangosan és világosan felemeljük a szavunkat, amikor ö, ö, terhes anyákat és gyerekeket gyilkolnak a felek, akkor ezt nem, ne tehessék meg következmények nélkül. Jelen pillanatban ezzel kapcsolatban nagyon keveset teszünk pedig itt az emberiség egészének érdekeit képviseljük. Nagyon remélem, hogy a dinamikákat meg tudjuk változtatni. A biztonsági tanács tagjai között a szíriai válsággal kapcsolatban, de hát majd meglátjuk, hogy hogy megy ez. Hogy alakul majd ez a Genfben, a Genf 2 során. Nem tudom, hogy valamit kihagytam még szíriai kapcsolatban. Akkor hagyd térjek rá a közép-afrikai köztársaságra. The, the key question here is, what gives me Én azt hiszem az a legfőbb kérdés, hogy mi alapján reménykedem én bármiben is. Hogyan oldódna meg a helyzet? Nos, két dologban reménykedem. Az első az, hogy ez egy relatíve kicsi ország, ahol még nem alakult ki igazi vallási összetűzés. És hogyha ott helyben jelen tudnak lenni a békefenntartók, akkor ők megnyugtatják a lakosságot. Ahol ma vannak, ahol ma vannak békefenntartók, ott egészen más állapotok alakultak ki, mint ahol nincsenek. Tehát egyrészt mobilizáció kérdése a dolog, másrészt időzítés kérdése, és most kell őket küldeni. Valóban nagyon robanékony a helyzet a környező országokban, de az van például Csád. Eléggé vegyes a viszonya a közép-afrikai köztársasággal. Ők például elkötelezettek, szeretnének segíteni, és más ilyen országok is vannak még. Szeret, nem szeretnék ők sem, hogy Szomáliával alakuljon közép-afrikai köztársaság. Fabius úrral és az ENSZ menekültügyi biztosával egyeztettem ezen kérdésekben, és örültem annak, hogy ilyen komolyan kezelik a kérdést Csádban, illetve Kongo Brazzaville is szeretné elérni, hogy stabilizáció legyen. Csodadiával is találkoztam, Kiánkéval is. És nekem az a meglátásom, hogyha magukra hagyjuk őket, akkor ott komoly gondok lesznek, de Hogyha nemzetközi közösség hajlandó arra, hogy részt vállaljon, akkor ugyanúgy megváltozhat a helyzet, mint Maliba. Nem lesz egyszerű ezt elérni, nem lesz feltétlenül ez tartós béke, de a 2015-ös januári választások elképzelése nem álmodozás, Viszont, hogyha nem lépünk fel azonnal, akkor álmodozásá válik, akkor nem tudjuk megfordítani az ország sorsát. De ha az ember odautazik, akkor nem látunk semmilyen pozitív fejleményt, sőt, viszont a helyi kultúrában újdonság az, hogy a keresztények és a muzulmánok összetűznek, most van egy ilyen 10-20 ezres fegyveres közösség, akik a vallásos összetűzést szorgalmazzák, de ez egy relatív, relatív egy kicsi közösség. Azt hiszem ezzel befejeztem, és köszönöm azoknak, akik végig kibírták a beszédemet végighallgatták, 27 percig beszéltem, de ezek fontos kérdések, és mindenképpen oda kell rájuk figyelni. Köszönöm szépen. Merci, Madame le Commissaire, d'être venu partager. Köszönöm szépen, Georgiev asszony, köszönöm, hogy megosztotta velünk tudását, jövőképét, illetve félelmeit. Számíthat ránk, számíthatnak az európai parlamenti képviselőkre, állásfoglalásainkban helyt adunk ezeknek a témáknak, ezeknek a félelmeknek, és próbáljuk megtalálni a megfelelő megoldást. Az a kép, amit felvázolt Szíria esetében, illetve a közép-afrikai köztársaság esetében, nagyon nyugtalanító. Köszönöm szépen, köszönöm kollégák, mindenkinek kellemes estét kívánok!